Kérem a sajtó képviselőit, hogy engedjék, hogy elkezdjük a munkát. A napi rendet elfogadottnak tekintem. Nagy örömünkre szolgál, hogy Mário Drágit, az Európai Központi Bank elnökét üdvözölhetjük a második monetáris párbeszéde Den, az év második monetáris párbeszédén. Drági elnök bemutatja az LKB um, kitekintését a gazdasági és monetáris fejlődésről, különösen az Expanded Asset Purchasing programról fog beszámolni. Ez a program jól működik, és um, ez egy um, széleskörű likviditást teremt, teremt és uh, kedvezőbb uh, kihelyezési feltételeket biztosít. Üdvözöljük az IEPP végrehajtására vonatkozó 2016-ig terjedő kötelezettséget, az inflációs várakozások is visszakerülnek az LKB céljába, céljai közé. Természetesen ennek a kihatásáról is örömmel cserélünk eszmét Drági elnökkel. Nagyra értékeljük Drági elnök gyors és átfogó válaszát az Európai Ombudsman megkereséséről a igazgató tanács tagjára vonatkozóan. Drági elnök levele világossá teszi, hogy a beszéd megtartása során a program már útjára indult, tehát nem történt összeférhetetlenség, Üdvözöljük az operatíve eljárásokról szóló beszámolót, amelynek segítségével az operatív hivákat ki lehet küszöbölni, és természetesen örömmel tekintünk annak elébe, hogy az LKB kommunikációs csatornáit még átláthatóbbá tegyék. Végezetül, de semmiképpen sem utoljári, drági elnök biztos tájékoztatni fog bennünket arról is, hogy hogyan látja a jelenleg zajló tárgyalások ügyét az európai intézmények és a görög kormány között, amelyek ma kritikus pontjukhoz értek. Nagy aggodalommal tekintünk a tegnapi tárgyalások negatív eredményére, és minden felet arra szeretnék ösztönözni, hogy vegyék fel újra a tárgyalások menetét. Konkrét és konstruktív megközelítést kérek a görög oldaltól, konkrét előterjesztéseket, és konstruktív hozzáállást az európai részről, és azt is, hogy ne hallgassanak a kommentátorok, egyes kommentátorok negatív felvetéseire. Úgy gondolom, hogy speciális feladatot ró a jelenlegi rendszer a tagállamokra, az EU intézményekre és az lkb re Az LKB e elsősorban hosszú ideje már mindent megtesz annak érdekében, hogy az eurozóna integritását megőrizze, most pedig minden tagállam, és ilyen módon elsősorban is Görögország feladata az, hogy ugyanilyen szintű elkötelezettségről tegyen tanúbizonságot. Bármi történik, és az elkövetkező napokban teljesen világos, hogy gyors és határozott lépésekre van szükség az EMU irányítási rendszer megerősítésére, hiszen csak az erős intézményrendszerek tudják a nemzeti politikákat sínre és korlátozni az európai veszélyeket. Mário Draghi az elkövetkező jelentések egyik szerzője éppen ezért e kérdésben is kíváncsian várjuk a véleményét. Mielőtt megadom Mário Dráginak a szót, álmodom, hogyan dolgozunk. Először az LKB e elnöke tart bevezetőt, utána pedig öt kérdésekben kérdések, illetve feleléseket hallgatunk meg. Köszönöm szépen, drági úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézésüket szeretném kérni a késésért. Elnök úr, tisztelt Ekon szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Örömömre szolgál, hogy a rendszeres meghallgatás körében ismét itt vagyok ekön előtt, mert az LKB értékésélét szeretné megosztani önökkel a jelenlegi gazdasági és monetáris feltételekről az eurózónában, utána pedig a kiválasztott témákról szeretnék beszélni, jelesül az Asset Purchase program hatásairól és és veszélyeiről, végezetül pedig a görög helyzetről. Először a gazdaság és monetáris politikáról. A legutolsó felmérési adatok megerősítik értékelésünket, hogy a gazdaság fellendülőben van, még ha mérsékelt módon is a növekedést elsősorban az, első, az előző negyed években a magánfogyasztás tartotta életbe, de most már a magánberuházások is fellendülőben vannak, és ez megerősíti ezt a vélekedést, hogy a gazdasági fellendülés szélesebb körülvé válik. Ezt um, támogatják a monetáris politikai intézkedéseink, amelyek végezetül elérik a reálgazdaságot is, Segítik ez persze az olaj viszonylag alacsony ára, illetve a versenyképesség, illetve a külső versenyképesség is. Mindez az elmúlt Erosis projekciós adatokban is láthatjuk 1,5 GDP, GDP százalékos növekedésről 1,9 százalékra 2016-ban és 2 százalékra jelezők előre 2017-ben a növekedést negatív vagy zéró növekedés után májusban mérsékelten nőtt az infláció 0,3%-ban a híranyér megközelítéssel. Ide járultak, elhalványulóban vannak a negatív energiárhatások. Azzal számolunk, hogy az infláció következő hónapokban is alacsony marad, és utána pedig az év fordulója környékén pedig lépésenként növekedni fog. Ezután az infláció számításaink szerint az egy a két százalékos küszöböt fogják megközelíteni alulról. A júniusi projekciós adatok azt mondják, hogy 0,3-ről a 2015-ös adag 1,5%-ra nő majd 2016-ra, és 1,8-ra 2016-ban az infláció. Az elmúlt negyed évben a pénz és a hitel dinamika megerősödött. 5,3%-os volt a hitel kihelyezés szintje, illetve a köt, az rendszer kötvényvásárlása is meghatározta ezt. Ugyanakkor a magán ágazatnak kihelyezett összegek 0,8%-ot értek el áprilisban, ugyanakkor a monetáris trendek fellendődést mutatnak, ugyanakkor ez atipikus egy ilyen hosszú fázis után, és nagyon nagy szükség van arra, hogy a reálgazdaságot jobban elérjék a hitelek. Összességében bizakodóak, még hogyha óvatosan bizakodóak is vagyunk, hogy minden gazdasági és monetáris feltétel fennáll annak érdekében, hogy egy lassú reflációt biztosítunk, és sikerül majd az infláció szintet a kettő körébe állítani, kicsit alatta bár. Ez a vélekedés azon alapszik, hogy minden monetáris politikai intézkedésünket széles körben alkalmazzuk. Természetesen folyamatosan nyomon kell követni az intézkedéseket, és végre kell azokat hajtani. Ide, tartva az, ide tartozik az EPP is, vagy az Asset Purchase Program, nagyon fontos, hogy a magán és a közágazat 60 milliárd havi ö, értéket érjen el szeptember végéig 2015-ig. 15-ben. Egész addig, amíg az infláció ö, nem éri el a megfelelő célokat, jobban kell figyelni a fellépésre. Mint többször mondtam, középtávon az inflációt 2% alatt szeretnénk látni. Kevéssel. A, az árak visszaesőbe voltak, és a volatilitás növekedett, és egy, korú, egy korrekciós mechanizmus tanúi voltunk. Két észrevételt szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. A magasabb volatilitás periódusa gyakran megfigyelhető egy nagyobb teremtő program, vagy kvantitatív easing program létrehozása során az ár um, alakulás komplex egy olyan világban, ahol a, a jegybankok hosszú lejáratú kötvényekkel operálnak, és a piacok pedig kivételesen bizonytalan feltételek mellett működnek. Másodszorban, mindez persze nem mond ellent a fentieknek, a piaci feltételek fontos, hogy a gazdaság fejlődését támogassák, fellendülését támogatják. Figyelembe véve például az EPP program márciusi elkezdésé után előtt a bankok kihelyezési aránya még mindig csökkenő tendenciát mutatott. Ezért volt szükség az EPP-re, tehát a kiterjesztett eszett um, vásárlási programra, vagy az EPP-re. Ezelőtt az eurozóna nem pénzügyi cégi tekintetében 13 bázisponttal 2,0,3%-kal csökkent ez a mutatószám, amelyet a 2,79%-kal a 2014-es júniusi számmal összevetve láthatjuk a különbséget a, csökkent a lakás és ház vásárlási kihelyezés 2,25%-kal áprilisban, 2,87 százalék volt az 2004-ben. A cross-country dispersion intézkedései pedig fontos, hogy kihatása legyenek a non-financial vagy nem pénzügyi cégek vállalkozások számára új hitelszerződéseket dolgoznak ki, melyek jobb, pozitívabb feltételeket biztosítanak a hitelezőknek, és így a financial accommodation rendszere megnyugtatóbb a felek számára. Ugyanakkor ez a program még nem futott le, hanem éppen most zajlik, most van kiterjedőben. Mindezt elmondva az árkiegészítés a price adjustment tekintetében a pénzpiaci kamatokra komoly kihat, hat, nyomást gyakoroltak a feltételek. A money market, a pénzpiaci kvóták ugyanakkor jelentős változásokat értek. Nagyon rövid távú volt ez a fejlődés, rövid távú likviditás tekintetében, és ez pedig megfelelő megalapozással rendelkezett a középtávú kitekintés tekintetében. Nyomon követjük az LKB részéről a fellépésünk kihatását, illetve hogyha az augusztó jelenségek jelentkeznek, akkor határozott fellépést ígérünk. Néhány szót az EPP, vagy az Asset Purchase program, illetve APP programról. Természetesen ennek vannak bizonyos kihatásai. Én most a saját mérlegünkre való kihatásról, az eurozóna egész gazdaságának kihatásáról, illetve az elosztásról, a kihatásáról szól. Egyrészt az ERO rendszer mérlegének kihatását nyomon követjük, és ezt olyan szinten tartjuk, hogy ne veszélyeztessük a béli képességünket, hogy politikai küldetésünknek, mi szerint, hogy az árstabilitást megőrizzük, megfeleljünk kezeljük a kockázatokat azáltal, hogy megfelelő hitel minőségű vásárlásokat, kötvényeket vásárolunk, és ugyanakkor bizonyos diversifikációs szintet is biztosítunk, úgy, hogy szigorú felelősségteljes monitorozási programot hajtunk végre. A BSPP tekintetében a közös kötvények, melyeket a euró rendszer nemzeti bankok vásárolnak, úgy vásárolják meg, hogy a kockázatokat nem osztják az euró rendszerrel. Mindez ugyanakkor a vásárlási program hatékonyságát nem veszélyezteti, épp annyira, mint nem veszélyezteti az egységes monetáris politikát. A program minden szintjét figyelembe vesszük, és hatékony kockázat megosztási rendszer működik, úgy, hogy az eurozóna intézményi struktúrája hatékonyan működjön, és amelyben 19 nemzeti fiskális politika egy közös monetáris politikával működik kéz a kézben. Ami pedig a pénzügyi stabilitási kockázatokat illeti, mi ö, úgy látjuk, hogy ezek kezeltek, ezek a kockázatok. A ingatlan és lakáspiacok tekintetében nem látjuk a buborék vagy a túlértékelés veszélyét, és a pénzügyi egyensúlytalanságok tekintetében fontos mutatók az ingatlan árak, illetve a hitel kihelyezési ráta, és mind a két, kettő tekintetében egy megnyugtató helyzet. Például az eurózónában 0,8%-kal nőtt az ingatlan hitelezés a 2014-es összehasonlítási negyedévhez hasonlóan, és a ház vásárlás tekintetében is megnyugtató helyzet, de nyomon követjük a helyzetet, és amennyiben szükséges lesz, makroprudenciális intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitást megőrizzük. Végezetül pedig a széles körű eszett vásárlásnak természetesen, mint minden más monetárpolitikai intézkedésnek elosztási kihatása is vannak. Jelenleg az alacsony kamat és a, a kötvényvásárlás rendszere a kötvények árának növekedéséhez vezet, illetve oda vezet, hogy a befektetők különböző kötvényeket tartanak portfóliójukban. Ám a kötvény ár változás mechanizmusa voltak éppen a monetáris politika transmisszió lényegét jelenti, és mindig, amikor egy központi banka a monetáris politikai eszközeit instrumálja, teljesen mindegy, hogy konvencionális vagy onkonvencionális eszközökről van szó, ez a mechanizmus működik. A, a, tak, a megtakarítás, illetve a fogyasztás dinamikájában természetesen a kamatok játszanak egy fontos szerepet, és így az egész gazdaság pénzhez jutási feltételét könnyítve a fogyasztás fellendíthető. Ez ennek ugyanakkor előfeltétele, hogy a kamatok a normális szintre találjanak vissza, és egy normális árstabilitást lehessen biztosítani. A munkanélküliség ciklikus feltételeit figyelembe véve, ugyanakkor látni kell, hogy egy nagy egyensúlytalansági tényezővel van dolgunk. Monetáris politikánk igyekszik az egyensúlytalanság megszüntetéséhez hozzájárulni, főleg az alacsony bérezésű és a fiatal csoportok körében. Végezetül tehát minden állampolgár javára válik majd, hogy az árak stabilak, makrogazdasági stabilitás van, a gazdaság növekszik, és munkahelyek jönnek létre hosszú távon. Most pedig a jelenlegi görögországi helyzetről szólnék néhány szót. És az LKB szerepéről ami bármelyik euró országot illeti, az EKB a mandátumát ellátja, az EKB tehát központi banki feladatokat lát el Görögországgal szemben. Emellett az EKB felügyeleti szerv is a görög bankrendszerben, a közvetlen és a közvetett felügyeleti feladatok hárulnak rá. A túpekben a parlament és a tanács azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy az LKB-val közvetítő szerepet ját, töltjön be, amikor is a kigazítási program részleteit tárgyaljuk meg, és ennek a végrehajtását pedig monitorozunk. Ami a valuta politikát illeti és a felügyeleti feladatokat az LKB a döntéseit továbbra is teljesen függetlenül hozza meg, és a, mindennek során a ránk vonatkozó jogszabályokat veszük figyelembe. Ez az szabályokat, jogszabályokat tiszteletben tartó megközelítés az, amit elvárnak tőlünk, és ezt fogjuk követni a jövőben is. Ebben az összefüggésben az eurórendszer lehetővé tette a görög bankoknak, hogy továbbra is finanszírozzák a gazdaságot. Jelen pillanatban a központi banki likviditás, ami kiterjed a görög bankokra, ez kb. 118 milliárd euróra rúg, ez több mint kétszerese a 2014-es összegnek. A jelenlegi likviditási támogatás 66, kb. 66 százalékát teszi ki a GDP, görög GDP-nek. Ez bármelyik euró ország közül a legmagasabb GDP arány. Múlt héten a tanács úgy döntött, hogy nem ellenzi a további ILA eh, plafont, további két milliárddal, 8 milliárdra, és mind a mellett persze a görög bankoknak is ki kell venni ebből a részüket. Azonban egy olyan helyzetben, amikor piachoz férés nincs meg, e, ezt a likviditást nem lehet arra használni, hogy a, monit, hogy a monetáris finanszírozást kikerüljék a szerződés 123. cikkének megfelelően. Itt ebben megtalálható az a magyarázat is, hogy a görög bankrendszer által megtartott papírokra miért van plafon. A jelenlegi felülvizsgálat szempontjából ez nagyon fontos és az euró országokra vonatkozó programozás szempontjából is elengedhetetlen, és ez javíthatja a piachoz való hozzáférést a görög kormány számára. Teljesen világos kell, hogy legyen, hogy ahhoz, hogy a jelenlegi programot megfelelően felül tudjuk vizsgálni, és hogy további pénzügyi támogatást tudjunk adni Görögországnak, e, ez mind az eurócsoport e, kezében van. Ez tehát egy politikai döntés, e, és ezt a politikai döntést a megválasztott politikusoknak kell megdönte- meghozniuk, nem pedig a központi bank tisztviselőinek. Továbbra is tanácsot adunk a kiigazítási politikával kapcsolatban, és ebben az összefüggésben erős átfogó egyezményre van szükség Görögországgal, ráadásul minél hamarabb. Mire is gondolok pontosan? Egy olyan egyezményre van szükség, amely a növekedést ösztönzi, szociálisan igazságos, de költségvetésleg fenntartható, összehasonlítható, és a pénzügyi stabilitás meglévő forrásait erősíti. Az LKB minden megtesz annak érdekében, hogy a tárgyalásokat sikerre vigye. Egy ilyen egyértelmű és hiteles egyezmény nagyon fontos, nem csak Görögországnak, hanem az egész eurózónának. Még mint, mint, mint minden szereplőnek, nekünk is további lépéseket kell tennünk, és már a határainkat feszegetjük. A görögországi helyzet arra emlékeztet bennünket, hogy a gazdasági és valutaunió egy lezáratlan projekt, minden eszköznek helyén kell lenni annak érdekében, hogy monetárisan, fiskálisan és pénzügyileg minden euró tagállam stabil legyen. Egy fontos nagy lépésre van szükség egy erősebb, ellenállóbb intézményi struktúra létrehozásához. Kollégáimmal együtt most dolgozunk egy olyan jelentésen, amely az ezt kiegészítő ütemtervet tartalmazza. Ennek a folyamatnak a végén járunk, és remélem, hogy megértik azt, hogy a kollégáim eh, iránti tiszteletből sem tudok mást mondani, mint amit már eh, eddig is mondtam, az intézményi keretet sokkal eh, erősebb alapokra kell helyezni. Ez, ahogy már mondtam, egy hatalmas lépés lesz, és most pedig várom a kérdéseket. Thank you, President Draghi, for your... Köszönöm szépen Draghi elnöknek ezeket a fontos és bölcs szavakat. Remélem, hogy mindenki ö, vájt fülekkel hallgat, mondta, most pedig a úrnak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Elnök úr, köszönöm szépen a bevezetőt, és köszönöm szépen a munkát, amit az elmúlt hónapokban tett, nyújtott. Mindazonáltal nagyon sok nyitott kérdés is felmerült. Két kérdésre szeretnék itt most koncentrálni a mai nap, hogy um, több lehetősége legyen választ adni. Először is említette a 118 milliárd euróra rúgó hitelösszeget, e, e, és amelynek nincsen plafonértéke. Engem az érdekelne, hogy egy kicsit közelebbről e, közelebbről meg, megvilágítaná számunkra, hogy milyen feltételek mellett adták meg ezeket az emák hiteleket Görögországnak. Másodszor az EIOPA, e, Európai Biztosítási Felügyelet e, azt mondta, hogy e, nagyon alacsonyak a kamatok, és ez a biztosítók és minden más hosszú távon gondolkodó beruházó számára hatalmas kihívásokat jelent. Engem az érdekelne, hogy az önök stratégiája azt jelenti-e, hogy a hosszú tá, hosszú távon a, hosszú távon a rövid távú <clears throat> intézkedések eh, élvezik a prioritást, a hosszú távú gondolkodás, a hosszú távú beruházás helyett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az, ami az ELA hiteleket illeti, ezt a eh, szolvens bankoknak eh, adjuk, vagy adják, és olyan bankoknak, amelyek megfelelő stabil lábakon állnak, a felügyelő vélemény szerint a görög bankok szolvensek, tehát fizetőképesek, fizetőképesek és megfelelő a tartalék, amit tudnak biztosítani. Persze a helyzet folyamatosan változik, és ahogy ez, ahogy az elmúlt héten is történt, folyamatosan vizsgálnunk kell ezt a kérdést, tehát folyamatosan vizsgáljuk a, a kollaterális értékeket, tehát nincsen egyelőre plafon az elára, ami a lényeg, az a bankok fizetőképessége és a kollaterál. Az EOPA, a második kérdés, az EOPA tudom, hogy felvetette ezt a kérdést. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy a mi mandátumunk egyértelmű. Olyan valuta politikát kell folytatnunk, amely az árstabilitást célozza. Ez 2% alatti, de 2%-hoz közeli inflációt határoz meg. Ez a mandátumunk, ez a feladatunk. Hogyha általánosságban vagy konkrétan vannak problémák a biztosító társaságok esetében az alacsony kamatok miatt, ezt monitorozni kell. egy hónappal ezelőtt nem láttunk súlyos problémát ezzel kapcsolatban, de mi a monetáris politikát nem változtathatjuk meg hogyha egy olyan politikát folytatnánk, amiről mi tudjuk, hogy ez nem jó monetáris politika, a biztosítási társaságoknak azonban konkrétan jó lenne, hát ez hiba lenne ezt követni. A biztosító társaságok nem egyformák. Főleg nagy eltörések vannak az eszközök és a, a tartozások között, ezek egyes országokban mások lettek, mint más országokban. Mindez nagyban függ sok mindentől. Most itt alacsonyak, most jelenleg alacsonyak a kamatok, ugye? De a konkrét üzleti modelltől is sok minden függ. Az is teljesen világos, hogy a, azok a biztosító társaságok, amelyek fix megtérülést ígérnek, azok nehezebb helyzetben vannak most. Az Európa nem látja, hogy rövid távon megoldódna ez a probléma. Ugye 6-10 éves horizonton kell gondolkodni. Ezen, ebben ugye, ezzel kapcsolatban aggodalmaink vannak, de nem egy sürgős probléma ez. Ami pedig a <clears throat> biztos, hát még egy dolgot illet, a biztosító társaságok ugye erre a helyzetre úgy reagálnak, hogy próbálnak eszközbefektetéseket ö, foganatosítani, amelyek mások, mint eddig voltak. <clears throat> Olyan beruházásokon gondolkodnak, befektetéseken, amelyek esetleg kockázatosabbak, kevésbé kifizetődők esetleg, és a mi véleményünk szerint ez egy pozitív fejlemény, igyekeznek a biztosító társaságok tehát a megtérülést növelni, de végig kell gondolni, hogy ez a diversifikációs folyamat ezt eléggé segíti-e a jelenlegi jogszabályi helyzet, vagy inkább akadályozza. Ezt végig kell most gondolni. Köszönöm szépen. Ez egy világos álláspont. Ez az FC szabályozásban is szerepel. Liza Ferreira következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a központi bank elnökének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ön éppen most beszélt valami olyasmiről, amit én is szerettem volna, említeni, szerettem volna említeni. A görög problémát politikai szinten sikerül megoldani, de az Európai Központi Bank gyakran um, gyakran nevezik az Európai Központi Bankot olyan intézménynek, amely megoldhatja ezt a problémát. 7,2 milliárd euróról van szó, ezt ő nem mondta, hogy ezt fel lehet szabadítani az egyezmény keretében belül, keretén belül, aztán elhangzott az, hogy eh, default lenne Görögor, hogyha default merülne fel, tehát késedelmes eh, fizetés eh, Görögország számára, akkor ez milyen hatással lehet a többi euró országra technikailag nézve vannak, van -e itt valami védőernyő, amely a tovább fertőződést megakadályozza. A mi véleményünk szerint nincs egy szolid védőernyő ezzel kapcsolatban. Hogyha késedelmes fizetésre kerül sor, vagy nem visszafizetésre, akkor az eurozóna megosztódna, vagy széttöredezne, és ez problematikus lehet. Az Európai Unió GDP-nek 0,02%-át érintő összegről van szó. Tudjuk, hogy az eurozóna építményében vannak gyenge pontok, úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy hogyan értékeli azt a kijelentést, hogy az eurót megőrzik még a görögországi válság összefüggésében is. Köszönöm szépen, hadd mondjak el valamit, amit többször elmondtam ma, és őszintén szóval gyakran mondom ezt, az EKB nem egy politikai intézmény. Ez azt jelenti, hogy nekünk a szabályok szerint kell eljárnunk, amelyek már léteznek. Mi nem hozzuk létre ezeket a szabályokat újonnan. Tehát ez nagyon fontos. A szerepünk nagyon különbözik attól, amit az eurócsoport tagállamai végeznek. Nem hallottuk sajnos a mikrofonon kívüli hozzászólást. Az LKB-ről beszélek, mondja Drági úr. Én nem akarok spekulálni. Nem szabad, hogy spekuláljunk a lehetséges eredményekről. Amiért nem szabad spekulálnunk, az az, hogy itt fel nem térképezett területre tévednénk. Megvan minden eszközünk arra, hogy kezeljük a helyzetet a lehető legjobb képességünk szerint, ahogy ezt más esetekben is megtettük. Talán nem volt ez annyira drasztikus, de látnunk kell azt, hogy hosszú távon ez milyen hatással járhat az Európai Unió jövőjére nézve. Nos, ezt jelenleg mi nem látjuk, ezt nem is tudjuk elképzelni, nem tudunk erről spekulálni. Egyértelmű az, hogy eh, ami történik, az azt mutatja, hogy az Európai Unió egy be nem fejezett építmény, és egyértelmű, hogyha szembe akarunk nézni a középtávú hatásával mindenfajta előre nem látott eseménynek, amely jelentős, akkor egy kvantumugrást kell végrehajtanunk az integrációs folyamatunkban, és nem kell megemlítenem, hogy milyen területekről van szó, erről beszéltem a bevezetőmben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az EFSF a le, nagyon fontos, és ez tagállamoknak is felelősséget ad. Az ECR részéről Marias kollega. Görögül fogok beszélni, drági úr. köszönöm szépen. A görögországi munkanélküliség 26,6%-nál van, és 41% a fiatalok munkanélkülisége, ezt mondják a legújabb görög statisztikák. 40%-a a népességnek a szegénység küszöb alatt lég, él, az 55%-a nyugdíjasoknak nagyon kevés nyugdíjat kap, és Görögországnak nehézségei vannak a felvetételek visszafizetésétől. Az 1993-3600-as irányelvből szeretnék felolvasni, a következőt mondják. Az Európai Központi Bank által történő finanszírozás, amely az állami szektort szolgálja, és amely az IMF-el szembeni kötelezettségvállalás teljesítését jelenti, az nem minősül hitelnek. Nekünk az IMF-nek sok hitelt kellene visszafizetnünk, és ennek az az eredménye, hogy, ne, hogy fizetési nehézségbe ütköztünk. A kérdésem a következő. Az EKB mit gondol akkor, hogyha a görög kormány a 63 per 93-as irányelvre vonatkoztatik. Most a kérdés az az, hogy ez egy hitel -e azért, hogy vissza tudjuk fizetni-e az IMF-fel szembeni fennálló hiteleinket. Szeretnék arra is rámutatni, hogy ön, mint az EKB elnöke hasonló esetekben már megadott engedélyt, például Portugália vagy Olaszország esetében. Ön, mint korábban az olasz központi bank elnök engedélyt adott arra, hogy, hogy Olaszország pénzt kaphasson a központi banktól azért, hogy vissza tudja fizetni az IMF-től felvett összegeket. A kérdésem a következő. Tehát mit gondol az EKB milyen fajta hozzáállást fog tanúsítani akkor, hogyha a görög központi bank, vagy bármilyen más nemzeti központi bank az eurózónában a görög államnak hitelt ad azért, hogy az teljesen vagy részben teljes terén tudja a hitel visszafizetést az IMF irányába. Válasz. Köszönöm szépen. Teljes mértékben értetek önnel abban, hogy nagyon drámai a helyzet gazdasági szempontból Görögországban, a fiatalok munkanélkülisége, a munkahelyek szempontjából. Ez valóban így van. Válaszolva az ön kérdésére, a, a, a szerződés egyes kettes 2-es köt bennünket, tehát nem tudunk semmilyen fajta monetáris finanszírozást eszközölni. De hadd tegyek egy általános megjegyzést. Can I, can I, yeah, I mean, just, uh, I wouldn't agree with your Hadd tegyek még egy általános megjegyzést, mert úgy tűnik, hogy a gazdasági helyzet Görögországban a tagállamok felelőssége lenne, vagy legalábbis az intézmények felelőssége lenne, és ők nem adnak megfelelő likviditást. Már beszéltem arról, hogy milyen volt a pénzügyi helyzet 2010-15 között, és azt láthattuk, hogy bilaterális és multilaterális kölcsönök plusz a nettó transferek az EU büdzséből plusz más transferek 2010 és 2015 között 223 milliárd eurót tettek ki, ami a GDP 1,25%-ra. Hozzá kell tennünk ahhoz azt, hogy az eurórendszer támogatása a görög banki rendszernek ez 180 milliárd euró volt, ez 66%-a volt a GDP-nek, és hozzá kell még ehhez adnunk azt a pénzt, amit az IMF-től kapott Görögország, plusz még hozzá kell adnunk azt az adóságcsökkentést, explicit, mondod, amit végrehajtottunk. 200 milliárd rogott az adóság, és 5,3% volt a csökkentés. Tehát én nem akarom itt eltúlozni ezen számok jelentőségét, amelyek egyébként jelentősek, de hadd mondjam azt, hogy, hogy megmutassam azt, hogy mennyire drámai a görög helyzet most, nem lehet azt mondani azt, hogy a többiek felelnek a kialakult helyzetét, vagy csak a többiek. De ő nem válaszolta meg a specifikus kérdésemet, mondja a képviselő. Oleg, you, you didn't that. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Nem, nem, nem. Egy rendeletet idéztem. Mariász úr, mindannyian tudjuk, hogy az LKB-t közé az 1-es 2-es 3-as cikk. should answer because he has applied this case in Italy when he was governor of the You should better Elnök, kérem, olvassa inkább az EU jogszabályokat. Dragi úr, elnézést. Én szívesen vitázok ön, önnel erről. Én nem emlékszek erre. Pont ezért kérdeztem ezt öntől, mondja a képviselő. This regulation is subject to article 1 to... Erről... have to read the law, Mr. Chairman, yes. and not speculate okay. on an answer. Thank you. Jó napot kívánok, Dragi úr! Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt van közöttünk, és megtesz mindent. Nagyon szorosan nyomon követjük azt, hogy mit tesz Európáért, és örülünk, hogy konstruktív próbál lenni, és örülünk annak is, hogy kitart a szabályok mellett. A szabályok mellett való kitartás, igazságosságot, illetve hitelességet eredményez. De ezért aggódok. Ön azt mondta ismételten, ahogy ezt Helsinki-ben is, vagy Frankfurtban, vagy a Süddeutsche Zeitungban is elmondta, az eurózóna egy be nem fejezett építmény, és egy kvantumugrásra van szükségünk. Biztos eljön abban, hogy a kormányok tudják-e, hogy miről beszél, hogy mi ez a kvantumugrás, és meg fognak-e tenni mindent annak érdekében, hogy a növekedést és a befektetéseket megőrizzük. Hogyha elveszítünk egy tagállamot, vagy államcsod alakul ki, akkor én attól tartok, hogy minden erőfeszítésünk, ami a befektetések erősítésére illetve a növekedés erősítésére szolgált, az el fog illanni. Válasz. Igen, köszönöm a kérdést. Nos, meg vagyok arról győződve továbbra is, hogy igenis kvantumugrásra van szükség, és arról is meg vagyok győződve, hogy az irány ennek irányába egyértelmű általánosságban. Szerintem megértették azt, hogy miről van szó. Mindemellett tiszteletbe kell tartanunk a különböző hozzáállásokat. A szerepünk itt az az, hogy elmondjuk azt, hogy mire van szükség, ahhoz, hogy ezt az építményt befejezzük, hogy ezt ellenállóvá tegyük, ellenállóbbá tegyük, hogy orvosoljuk a jelenlegi hiányosságait. Ennek egyikkel Görögország, de az elmúlt öt évben láthattuk, láthattuk több példán keresztül, hogy az uniónk mennyire sérülékeny. Tehát arra kell rámutatnunk, hogy mit kell tenni. A tagállamok feladata, a kormányok feladata pedig az, hogy ezt vezessék, ezt a változást véghez vigyék, elmagyarázzák a választóiknak, és elmagyarázzák azt, hogy ezeknek milyen hatása lehet, milyen jó hatása lehet hosszú távon. Sőt, én még azt is kimerném jelenteni, hogy az áldozatok egy része, a szegénység egy része, a munkanélküliség egy része, amely a nagy válság miatt alakult ki 2009-et követően. Ez is abból fakadt, hogy ez az építmény nem lett végrehajtva. Nagyon egyetetek önnel, mondta a képviselő, és köszönöm, hogy jó napot kívánt nekem, mondja, drági úr. Köszönöm Miguel Urbán a GUE nevében. Como usted sabe, bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Először is köszönöm szépen, hogy itt van, drági úr, hogy eljött. biztosan tudja, hogy a GDP 25%-ban csökkent Görögországban a memorandum kötelezettségének végrehajtása során. A második világháborúba vége óta ilyen drámai visszaesés nem történt. A görög nép gazdasági szuverenitását elvesztette. Fuldoklik a hitel teher alatt. Ráadásul a volt trojka szabálytalanul járt el. Ezen felül pedig az LKB-nek lehetősége van, hogy az EU tagállamok államkötvényeit korlátlanul vásárolja monetáris tranzakciók során, ám ebben a programban egyetlen görög állampapírt nem vállalt, vásárolt meg az LKB. Kérdezem tehát, hogy az ESM-től egy nem demokratikus intézménytől teszi függővé a vásárlást, vagy sem. Hiszen az európai stabilitációs mechanizmus öm, a német és a francia kormány irányítás alatt áll. Kérdezem én önt tehát, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123-as cikkében nem ütköző-e az, amit ön tesz, mégpedig a cikkből az ered, hogy teljesen függetlennek kell lennie. Ráadásul Görögország a kvantitatív easing eszközeihez sem fér hozzá. Nem gondolja, drági úr, hogy politikailag diszkriminatívnak tekintendő, amit tesz, és hogy egész egyszerűen nem felel meg a semlegességi kötelezettségnek. Ráadásul a görög és a görög állam és a trojka által kötött szerződés megsértette a görög nép szuverenitását, és ez tükröződött a januári választási eredményeken is. A munkanélküliség és a szegénység terjed. Görögországban három gyermek közül kettő szegénységben él. Nagyon sok görög pedig orvosi ellátással sem rendelkezik, egészségbiztosítással sem rendelkezik. Nem gondolja, hogy ez voltak éppen egy gazdasági háború. Nem gondolja, hogy a Görögországra kényszerített gazdasági feltételek pulsztításba viszik az országot. Három kérdést tettem fel, megismételjem a három kérdést. A kérdést úgy értelmezem, hogy miért nem vásároljuk a kvantitatív easing során a görög államkötvényeket. Nos, ennek három oka van. Mindegyik egyébként korábban létező. A görög krízis előtti ok, illetve az gyökerei a görög válság előtti időszakról származnak. Az EKB-t politikai entitásként akarja beállítani, mi nem vagyunk politikai entitás, mi nem egy vagy más kormány kéréseit eh, szolgáljuk ki, hanem egy szabályok alapján működő intézmény vagyunk. És ezeket a szabályokat konzisztens módon alkalmazzuk működésünk során, és ezt igyekeztem megmutatni, elmagyarázni. Ám ha a kérdés az, hogy miért nem válaszoljuk a kvant- vásároljuk a kvantitatív easing során a görög államkötvényeket, akkor azt mondhatom, hogy nem vásárolunk olyan államkötvényt, amelyek az IMF felügyelete alatt állnak, és még a felügyelet nem fejeződött be. Ez más olyan országok kötvényeire is vonatkozik, amelyek az IMF ellenőrzése áttekintés alatt állnak, mondjuk Ciprus néhány nappal ezelőttig ilyen ország volt. Aztán az olyan ö, rossz beosztású, rétingű államkötvényeket nem vásároljuk meg, hiszen így nem tudjuk kollaterálként használni ezeket. Legfeljebb egy vévert vagy kivételt alkalmazunk. Például Görögország esetében a drámaivá váló gazdasági és piaci feltételek okán egy ilyen kivételt, egy vévert alkalmaztunk a szabályaink alól, és vásároltuk ezeket a kötvényeket. Ezen felül pedig eh, a szabályaink azt mondják, hogy egy kormány, egy olyan kormány kötvényeiből, akinek már eh, vásároltunk a kötvényeiből, nem vásárolunk többet úgy, hogy 33%-nál ne lépjük ezt túl a részarányát. Mindezt elmondva tehát. A három feltétel áttekintendő, és ennek fényében kell elgondolkozni a kivétel a véver alkalmazásáról. És hogyha az áttekintés sikeres, akkor ezt sikerre lehet vinni. Először egy staff level megállapodásra kell jutni, utána pedig az ERO csoportnak kell a megállapodást politikailag véglegesíteni. Nem hiszem, hogy ettől metszállnánk, de hát persze nem hiszem, hogy az én feladatom volna, hogy a tárgyalások menetéről állást foglaljak, de amint a tárgyalások sikeresen lezárulnak, a akadályok is meghaladásra kerülnek. Köszönöm. Hát ez egy zsarolás. Ez egy zsarolás. Köszönjük, köszönjük, de most pedig Scott kék a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem Görögországról fogok kérdezni, hanem az APP, vagy a Quantitative Easing Program um, mellékhatásairól. A Bank of England azt számolta ki, hogy a kvantitatív easing program 26%-os kötvény árnövekedéshez vezet, a nyereség 40%-a pedig a leggazdagabb háztartásokhoz került, tehát voltak éppen a közpénzeket arra használták fel, hogy a gazdagok gazdagodjanak meg ettől, és a pénzügyi válság áldozatait a fiatalok fizették meg. A legszegényebbek fizették meg. Egy, az LKB QE kvantitatív easing programjáról egy fontos felkészítő találkozónk volt a Ekon előtt, és az egyik felismerés az volt, hogy az intergenerációs transfer eh, torzult el, tehát az idősek kasszájára több bevétel jutott, mint a fiatalokéra. Azután észrevételeiben pedig azt mondta, hogy a APP, az Asset Purchasing Program, vagy eszközvásárlási program előnyei a reálgazdaságnál csapódnak le, de nem látjuk ennek a bizonyítákat, tehát hogy a kis és középvállalatok jutnának hozzá több friss pénzhez. Ezért tehát kérdésem a következő. Szerdán zöld kvantitatív easing javaslatot készítek elő, úgy, hogy az Európai Beruházási Bank zöld kötvényeket bocsásson ki, a, például a megújuló energiaforrások színveneszérezására, vagy a lakás és iroda szigetelésre. Kérdezem, hogy hogyan látja ezt az általam előterjesztendő gondolatot. Thank you. Um... Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Két részre osztom a válaszomat. Egyrészt árnyalni szeretném az észrevételeit, arról, hogy a QE vagy a kvantitatív easing a likviditás teremtés elérte a reálgazdaságot, vagy nem, illetve az, az egyensúlytalanság vagy az igazságtalanságról mondottakat. Mi úgy látjuk, hogy igenis a kvantitatív easing eléri a reálgazdaságot, úgy látjuk, hogy a bankok és a biztosítótársaságok eladják a kötvényeiket, és a bankok növelik a kihelyezésüket, a hitelezésüket, és a biztosító társaságok pedig kockázatosabb beruházásokat is megeszközölnek, kockázatosabb olyan értelemben, hogy ez már a reálgazdasághoz is kapcsolódnak a befektetések, nem csak az államkötvényeket vásárolják a biztosítók. Mindez megjelenik a, az árfolyamban is. Összességében tehát azt láthatjuk, hogy az európai gazdaság a feléledés, a fellendülés jeleit mutatja. És ez a fellendülés erősebb, mint a korábbi időszakokban. Bár még mindig mérsékelt a fellendülés, de szélesebb alapú, és ezt, ahogy korábban mondottam, a fogyasztás és a beruházások, sőt legutolsó időben már az exportok is hajtják előre. Ez a recovery, vagy eh, lábraállás nem csak a monetáris politikánk eredménye, hanem sok más tényező, például az alacsony olajárok eredménye. Összességében tehát nem hiszem, hogy ki lehetne, jelent, ki lehetne, nem hiszem, hogy ki, lent, ki lehetne jelenteni, hogy a monetáris politikánk nem éri el a reálgazdaságot. Van ennek egy további oka is. 2012-vel összehasonlítva most más a helyzet. A bank ágazat, a bankrendszer sokkal egészségesebb az euró zónában, hiszen a bankokat az átfogó elemzésnek, a komprehenzív assessmentnek alávetettük, a főkönyveiket ellenőrizték, és ilyen módon sok sokkal jobban tudják az ösztönző impulzusok eredményét átadni a reálgazdaságnak. Mit láttunk korábban? Csökkent a kihelyezés szintje, és két tanulmány is készült, a Bank Lending Survey, ezt az LKB készíti, és különböző bankokat kérdez meg arról, hogy hogyan látja a hitel normáit, többet helyeznek ki, többet hiteleznek-e, mint a múltban, vagy sem. És ha többet hiteleznek, milyen okoknál fogva? Nos, a válasz, amit kaptunk-e szörvére, felmérésre az, hogy nőtt a hitelezési volumen, és a hitelezésben nem annyira, már nem csak a kockázatokat veszik figyelembe, hanem sőt, a kockázati tényező háttérbe szorult, és van egy másik szörvé, másik tanulmány, amelyet az Európai Bizottság készített, az LKB-val közösen, ha jól emlékszem, és itt nagyon sok kis és középvállalatot kértünk meg, kérdeztünk meg arról, hogy hogyan látják a hitelhez jutás helyzetét, és a válaszok nagyon biztatóak. Nem azt akarom mondani, hogy ez csak, hogy ez csak a kvantitatív leasingnek, a likviditás teremtésnek tör, köthető, köszönhető, sőt, korábbi monetáris intézkedéseink is befolyásolják ezt, de összességében az eredmény mégis csak biztató, kis, kicsit több időre volna szükség. A specifikus kérdésemre is kérdésemre is kérem, hogy válaszoljon. Igen, persze. Az LKB nem vásárolhat közvetlenül az EIB-től, az Európai Beruházási Banktól kötvényeket, épp azon okoknál fogva, amiket Görögország esetében már mondottam. De EIB kötvényeket a szekundér kötvénypiacon vásárolhatunk. Tehát, hogyha ez zöld kötvények, amelyekről ön beszél, megfelelnek a mi rating no elvárásainknak, akkor az EKB vásárolhat ilyen zöld kötvényeket. Köszönöm szépen! Márko Válli az FDD nevében. Köszönöm szépen. Az eurozóna ambivalens, hiszen eh, az a kérdés, hogy visszatérünk a nacionalizmushoz, vagy pedig eh, nő a szolidaritás. És eh, nagyon furcsa, hogy másfél milliárd okán eh, Görögország esetleg kiléphet a eurozónában, miközben az új EKB e épület 1,3 milliárd euróba került furcsa ellentmondáshoz és ráadásul a szolidaritás úgy tűnik, hogy csak az északi országok irányába, Hollandia, Németország irányában érvényesül, illetve a bankok irányában illetve azon bankok és multinacionális cégek irányában, akik felelősek a krízisért, és ráadásul például a luxemburgi modellt alkalmazzák, amelyet Juncker hozott létre, és amely voltak éppen az adócsalásra épült. Görögországban eh, már a lejárt eh, érvényességű gyógyszereket, élelmiszereket is megvásárolják az emberek, itt pedig meggazdagodnak a nagy cégek és a bankok. Tehát egész egyszerűen az új generációk eh, számára mások a példák, például a Gordon Gekk által megteremtett példák. Nagyon fontos, hogy a emberi józan gondolkodás jelenjen meg az e, e, a pénzügyi rendszerben, és ne csak a bankokra kiszá, kikényszerített e, kondicionalitás érvényesüljön, hanem az igazságosság szelleme is, hiszen milliárdokat kapnak a spekulátorok, és a bankok pedig szórják a pénzt, miközben a szegények tovább elszegényednek, hova tovább már enni sem tudnak. Mire van szükség? A, arra, hogy a szuperluxus piacok szárnyaljanak, és a szegények tovább elszegényedjenek. A görög példa például önnek is lehetőséget kínálna arra, hogy bebizonyítsa, hogy az állampolgárok és nem a spekulátorok oldalán áll. Utolsó kérdés nem volna szükséges bátor döntéseket hozni annak érdekében, hogy az olyan rendszereket, amelyeket Luxemburgban teremtett meg Juncker, megváltoztassák olyan szabályokat hozva, amelyek kizárják a csalásokat, és amelynek segítségével hatékonyabban fel lehet lépni a szegénység terjedése ellen, és meg lehet akadályozni spekulátorok, spekulánsok működését. Európában élni akarunk, nem halni. Gondoljunk sok Görögország példájára, de sok más országban is olyan az elnök megszakítja Márkó Váli felszólalását, de Márkó Váli még köszöni a figyelmet. Now, the answer is that... Uh, a válaszom a következő. Először is, akár tetszik, akár nem, a bankok és a piacok léteznek, és az egyetlen lehetőség, hogy a monetáris politika megvalósuljon, és a gazdaság felé ezt lefordítsuk, ez a bankok igénybevétele. E, egyes e, ilyen bankok lehet, hogy az egyenlőtlenséget e, ösztönzik, hogy úgy mondja, vagy terjesztik, de mi az egyenlőségnek a fokmérője? A foglalkoztatás. És úgy látjuk, hogy a foglalkoztatás pedig javul. A monetáris politika, a kiterjedt monetáris politika jobb, mint az a korlátozott monetáris politika. Ön szerint a kamatokat növelni kellene a jelenlegi helyzetben? Nem gondoljuk. Ebben az összefüggésben azt gondoljuk, és látjuk ennek a javuló hatását a valós gazdaságban, hogy ez a legjobb hozzájárulás az egyenlőtlenség csökkentéséhez. Nos, miért egyezünk meg másokkal? miért kötünk egyezményeket másokat? Készült egy jelentés, a négy elnök jelentése, és az először kerül arra sor, hogy a hogy egyes intézmények, illetve csoportok elnökeit összefogjuk, összevonjuk, és a négy elnök jelentései nagyon sikeresek voltak korábban, mert az Európai Tanács vezetői megszívlelték a javaslataikat, és a bankunió fele ez egy fontos előrelépés volt. Ismerjük a problémákat, amelyeket ön leírt, ezeket ismerjük, nem arról van szó, hogy most hirtelen most fedezzük ezeket föl, megpróbáljuk elérni azt, amit eddig segítségünkre volt. Köszönöm szépen, Bernard Mono. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy ami a Grexitet illeti, egy pszichodráma folytatódik, és Ciprász próbál ebből kiketmeregni valahogy, de közben folytatják ezt a borzasztó megszorítási politikát. Az önök logikája szerint, és annak érdekében, hogy az eurót bentartsák, euróban bentartsák Görögországot, miért nem bővítik ki ezt a sürgősségi finanszírozást addig, amíg nem sikerül megegyezni? Második, ami a destabilizáló hatásokat illeti. Mi támogatjuk a Nemzeti Központi Bankok középtávú programját, Összességében, ami az eladósodás csökkentését illeti, egy valós tervet támogatunk. Először is a tőkepiacok és a magánbankok bevonása, bevonásával, aztán ami a volatilitást illeti, ezt a trading out csak erősíti. Ami az Európai Központi Bank hitelességét illeti, önök támogatja-e technikailag a 123-as cikk felügyel, felülvizsgálatát, hogy a stabilitás erősödjön. Ami pedig az Európai Központi Bank kommunikációját illeti, Benoit Köré tavaly egy közleményt tett ki, azt mondta, hogy a központi bank intenziválja a felvásárlásokat, ezzel a kamat összeg csök, vagy a kamatérték csökkent, a magánvállalkozók ezzel egy nagyon értékes információhoz jutottak. A másik dolog pedig az intézményi összetételét illeti a központi banknak. Az ön véleménye szerint ezek a hibák, amelyeket elkövettek, szándékosak voltak vagy nem, és hogyan kívánja ezeket szankcionálni középtávon? Thank you. Let me be quick in responding to the first. Köszönöm szépen, mi az első kérdést illeti, nekünk megvan a véleményünk a szerződésről, de nem a mi feladatunk ezt megváltoztatni. Ez a kormányok feladata, a megválasztott jogszabályalkotók feladata, nem az intézmények feladata. Ami a másik kérdését illeti, hadd megyek végig azon, amit ön botránynak nevezett a, mi a tényeket illeti, és hadd igazítsam ki itt a félreértéseket, a következőket hadd mondjam. E, Köré úr azt mondta, és most idézek, hogy tudatában vagyunk, hogy vannak bizonyos időszakos, e, időszakos változásoknak, e, július közepétől augusztus közepétéig, amikor mindenki szabadságon van, és ez egy alacsonyabb volatilitást produkál, és eh, itt a eh, felvásárlási politikát frontlódoljuk általában május-júniusra, eh, az, ami azokat az adatokat illeti, amelyek május elejére vonatkoznak, amelyeket a heti, közé, heti információs kommunikáció, kommunikében adunk ki, május 11-én, tehát mielőtt a beszéd megtörtént, Eh, a eh, mérsékelt frontloading májusban kezdődik, és eh, júniusban folytatódik, és ez akkor már világos volt, és május második felében nem gyorsult fel a felvásárlás a beszéd után. Tehát egy mérsékelt frontloading, tehát a felvásárlási ösvény világo, enyhe kiigazítása ez az EKB politikájában nem hoz változást, és ezért ezt nem kell úgy értelmezni, mely az EKB politikai megközelítésének változásáról szólna. Emellett Orali asszonynak küldött levélemben is világossá tettem, hogy míg a beszéd elhangzása estéjén közzétettük a beszédet, de másnap ez közzé került, vagy kikerült, és ez egy kommunikációs hiba volt. Az LKB az ezzel kapcsolatos műveleti eljárásait felülvizsgálta, hogy egy ilyen hiba jövőben ne történhessen meg. További ellenőrzéseket folytatunk, monitorozzuk és faluapoljuk ezt a problémát, hogy ez ne történhessen meg a jövőben. Köszönöm szépen. de lange következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr hogy megosztja velünk a gondolatait ezekről a kulcsfontosságú témákról. Én az inflációra koncentrálnék. Önök tehát azt várják, hogy ez mérsékelten növekedjen. Hogyha megnézem a német kötvények alakulását, de ezeknek az értéke csökkent, ön magas volatilitásról beszélt, és ezt elmondta, de mindannyian tudjuk, hogy ez annak és a jele is lehet, hogy a piacok azt várják, hogy nagyobb infláció lesz a jövőben, tehát lehet, hogy ez több, mint a egy egyszerű volatilitás. Ami a QE-t, a kvalitatív easinget illeti, azt mondta, hogy 2016. szeptemberéig tart ez majd, de mi lesz, hogyha ezek a piaci elvárások várakozások beválnak, és az infláció elkezd növekedni, növe, akkor is folytatják 2016. szeptemberig a programot, hogyha az infláció 2% fölé növekszik, mely ponton akarják, e- szakítanák ezt meg elvileg, és mi a, az infláció az egyetlen oka a kvalitatív easingnek? vagy vannak-e egyéb célok is, amelyeket kitűztek, vagy egyszerűen a kvalitatív vízének vannak-e olyan mellékhatásai, amelyek annyira pozitívak, amelyek miatt ezt a kvalitatív vízünket még akkor is folytatják, amikor már az infláció miatt nem lenne szükséges. Köszönöm. Igen, különböző okai lehetnek annak, hogy a német államkötvények miért alakultak úgy, ahogy. Az egyik interpretáció lehet a nagyobb inflációs várakozás. Hogyha ez igaz lenne, ez azt jelenteni, hogy a kvalitatív easing eléggé sikeres. Hogy a piacok pontosan azt látják előre, hogy mi, milyen cél, hogy mi ezt a célt akarjuk elérni. Aztán, hogyha 2016. szeptemberig tervezzük a programot, hogyha a programot a piacok úgy ítélik meg, hogy ez túl ö, már túlzás, és már nagyobb sikert jeleznek előre, mint mi, az persze kérdéses. Most úgy látjuk, hogy 2016 és 2016 17-re érjük el az 1,8%-os inflációt, de ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a programot az eredeti formájában végigvisszük. Vagyis úgy gondoljuk, hogy ez a magasabb infláció az elkövetkezendő két évre akkor valósul meg, vagy azért valósul meg, mert a programot teljesen végrehajtjuk ön kérdezi, hogy ez az egyetlen oka-e, tehát az ástabilitása az egyetlen oka-e a mi intézkedésünknek? Igen, igen, a mandátumunk köt bennünket, a mandátumunk az ástabilitásra vonatkozik. Mindazonáltal, és ugye a, mindez azt is kimutja, hogy az, az ástabilitás egy átfogó célkitűzés, Mindeközben, hogy mi az ár stabilitást próbáljuk elérni, tudnunk kell azt is, hogy a közös monetáris politikánk segít szűkíteni az output hézagot, és fellendíti a gazdaságot. Így tehát a árstabilitás ösztönzése egybe esik olyan célkitűzésekkel, amelyek a gazdaság valós oldalával összefüggnek. Köszönöm szépen! Jakob von Weizsäcker következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, mindig nagy megtiszteltetés önt hallgatni. Az e, euró jövőjéről ugyan nem beszélt, de az én kérdésem Görögországra vonatkozik, és arra, hogy az ön intézménye jogszabályokon alapuló intézmény. Hogyha a görögök nem fizetik vissza a hitelüket, akkor kérdezem, hogy mi lesz az ELA hitelekkel, amelyeket a görög bankoknak nyújtottak, és különös tekintettel mi lesz a jogalap arra, hogy az LKB e az el a hiteleket felfüggesse. Azért kérdezem ezt, mert a görög bankok nagyon kivannak téve a T-billeknek, tehát a kincstárjegyeknek, és ezek, hogyha hosszú távú hiteleket nem fizetik vissza, még inkább elharapoznak. Mit kellene, hogy történjen ahhoz, hogy a fűnyírószerű csökkentés a görög kormány részéről kiterjedjen. Végül az is érdekel, hogy mit gondol azzal, hogy az ESZ, arról, hogy az ESM ből vegyen föl hitelt Görögország az ESM kötvények formájában. Köszönöm szépen! Ami az általános választ illeti, nem akarok én itt spekulálni, hogy mi van esetleg, hogyha örlesztik a hiteleket. Tudjuk, hogy a görög vezetők azt mondták, hogy időben és teljesen visszafizetik a hiteleket, úgyhogy sem értem el annak, hogy spekuláljak arról, hogy mit teszünk akkor, hogyha mégsem fizetik vissza jelen pillanatban. Most nem érte, nincs értelme spekulálni erről. A második dolog az ELA hitelek és a döntéshozás ezzel kapcsolatban. Az ELA döntés, ez egy köz, nemzeti központi banki döntés, nem egy A, EKB kormányzó tanácsi döntés. A Nemzeti Központi Bank benyújtja a kérvényét, hogy megkapja az engedélyt arra, hogy az elát növelje a görög bankok felé, és a kormányzó tanács csak kétharmados többséggel tudja ezt leszavazni. Ez azért van így, mert amikor, amikor az elát létrehoztuk a Valuta Unió elején, fölmerült azt, az, hogy bizonyos dolgok a Nemzeti Központi Bank mérlegelési körébe tartoznak, e, és akkor még nem volt e, felügyeleti szerepünk. E, felmerült az, hogy egyes bankok bedőlnek nemzeti szinten, és úgy gondoltuk, hogy a nemzeti központi banki döntéseknek kell ezt kezelni. A keret tehát erre vezethető vissza. De nagyon fontos, emlékezni arra, hogy nem egy LKB kormányzó tanácsi döntésről van itt, és egy egyértelmű többségi döntésre van szükség ahhoz, hogy ezt leszavazza az LKB. Ami azt illeti, hogy a Görögország az ESM-ből vegyen föl hitelt, ez, erről már többször is vitáztunk, nem vagyok biztos benne, nagyon óvatosnak kell lennem. Nem vagyok biztos benne, hogy a jelenlegi ESM e, e e, szerződés ezt lehetővé teszi. De nagyon óvatosnak kell lennem. Nem vagyok százalékban biztos abban, amit most mondhatok erre. Mindemellett, ha az S&P visszafizetéssel kapcsolatban vannak-e egyéb lehetőségek? Vannak, vannak igen egyéb csatornák. Nagyon fontos volt mindig is, most meg különösen fontos hangsúlyozni azt, hogy mennyire elengedhetetlen az, hogy egyezményre jussunk. Nem annyira a, a pénzügyi technikai részletekről van szó. Két kategóriáról van szó. Az egyik feladat az, hogy a politikai intézkedésekről, policy intézkedésekről megállapodásra sikerüljön jutni, mielőtt még a Eurogroup tagállami döntés alapjává válik ez. Hogyha az eurócsoport tagjai ezen tisztviselői szintű egyezmény alapján megegyeznének, akkor a következő 12 hónapi visszafizetés törlesztés folytatódhatna, és ennek a törlesztésnek nagy része az IMF-hez kerül. Ha jól tudom, 16 milliárdból, 21 milliárdból 16 az IMF-é. Az IMF azt mondja, hogy csak akkor tudja felszabadítani ezt a pénzt, hogyha a follow-up programnak ismeretében van. A további finanszírozás azonban szükséges lehet. A tagállamoknak végig kell gondolniuk ezt a kérdést, fel kell vetniük ezt a kérdést, és erre választ kell adni ahhoz, hogy az IMF felszabadíthassa eh, ezt a pénzt. Ez, eh, ez nagyon fontos. Nem egyszerű, mint ahogy mindenki el tudja képzelni, de elengedhetetlen. Ez a két eh, elvárás szett meg kell, hogy valósuljon. Köszönöm szépen. Igen. Fontos az egyetemű elkötelezettség a görög részről és tagállamok részéről is, Markus Ferber. Köszönöm szépen, két rövid kérdésem lenne. Az első a mennyiségi könnyítéssel, a quantitative easinggel függ össze. Az IMF előtt ön azt mondta, hogy ez a politika csak akkor működik, hogyha ezt összekötik politikai intézkedésekkel, amelyek egymást kiegészítik. Csak így lehet a megfelelő fiskális ösztönzést megadni, és így lehet az ambiciózus strukturális reformokat elérni. A különböző tanulmányok a világ többi részén ezt meg is mutatták. Tehát ön elmondta, hogy önök nem politikai intézmény, hanem önök egy jegybank. Hogyan működik az interakció? Hogyan tudják, hogy, és hogy ezzel a, gel, ezzel a pénzpolitikával hogyan, hogyan hatnak a reformpolitikákra. A likviditási segítség a görög bankoknak, a a csődeljárással foglalkozó illetékes azt mondta, hogy itt már fenn áll a veszélye annak, hogy itt ez kihat az elfolyamokra. Mit, mit gondol erről, mit gondol König hogy ezen kijelentéséről? Nem tudom, hogy én bármit hozzá tudnék-e fűzni, vagy kommentálhatnám König asszony kijelentését, de az ön első kérdésére reagálva, mit tehet a monetáris politika, és mit nem tehet meg. A monetáris politika segíthet abban, hogy egy ciklikus fellendülés jöjjön létre, tehát a következő két évre egy fellendülés jöjjön létre, és ebben legyenek benne ciklikus elemek is, mint például a foglalkoztatás, és remélhetőleg ez megvalósul, viszont ez nem hozhat összességében. Persze vannak indirekt hatások, de összességében ez nem hozhat strukturális fellendülést. Ez azt jelenti, hogyha a ciklikus hatása a monetáris politikának megszűnik, akkor, hogyha nem lesz változás strukturális részről, akkor ismételten az elstabilitásra lefele Eh, irányuló nyomás fog nehezedni, vagy egy olyan nyomás lesz eh, az árakon, amit nem lehet monetáris politikával megválaszolni. A strukturális választ csak strukturális reformmal lehet megadni, és nem pedig a monetáris politikákkal. Pontosan ezért én annyira gyakran hangsúlyozom azt, hogy ahhoz, hogy a monetáris politika teljes fellendülést hozzon létre, ezt eh, össze kell kötni egy meggyőződéses és ambiciózus strukturális fellépéssel. Ne felejtsük el, hogy amikor megnézzük a munkanélküliségű adatokat, és 11%-ra rúgja ez most átlagban az euró csoportban, és ez, mutat, és ez nem mutatja meg, hogy milyen nagyok a különbözőségek tagállamonként a munkanélküliség szempontjából. Valahol sokkal magasabb, mint 11% a munkanélküliség, és ha visszatérünk a 2007-es adatokhoz a válság előtt, akkor alacsonyan volt ez az adat? Nem, 9% körül volt. És nagyon hosszú ideig 9% körül mozgott, tehát ez már valamit mond, mégpedig azt, hogy 9% körül volt a munkanélküliség, amikor a ciklikus politikát megváltoztattak. megváltoztak. A válság előtt tíz évvel nagymértékben nőtt az állami kiadás, ezt főként adózásból finanszírozták, és csökkentették a, az állami befektetést, amely egyébként most rendkívül alacsony szinten van, a 90-es évek közepének felelez meg. Mégis, annak ellenére, hogy az állami kiadások nőttek, nem láttuk azt, hogy a munkanélküliség nagy mértékben nőtt volna. Most ez azt jelenti, hogy a munkaerő piac esetében a helyzet az az, és ez vonatkozik a termépiacra is, hogy a monetáris politika nem tud sokat tenni, ezt um, strukturális reformokkal, strukturális politikákkal kell megoldani, növelni kell a versenyt um, a szolgáltatások, a termékek területén, és ez növelni fogja a valódi vásárló erejét a béreknek is, és ez megválaszolhatja azokat az egyenlőtlenségeket is, amelyeket láthatunk a munkaerőpiacon. Elnök, köszönöm szépen. Juanes Fernández Álvarez úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Dragi úrnak szeretnék eh, azért is köszönetet mondani, hogy a legutóbbi kérdésemet írásban is eh, megválaszoltam. Azon információ alapján, amivel a Parlament és az Európai Bizottság rendelkezik, a tagállamok közül öt olyan van, amely még nem tagja a Monetáris Uniónak, és ezek nem is tudnák teljesíteni a feltételeket, hogy kapcsolódhass, beléphessenek az eurozónába. Bulgária, Lengyelország, Csehország, Románia és Svédország. Ezek azok az országok, amelyek képesek lennének arra, hogy csatlakozzanak az eurózónához akkor, hogyha meg lenne a politikai akarat. Ezt mondja a szerződés is. Az Európai Unióról szóló szerződés kimondja, hogy a nemzeti kormányoknak azon kell lenniük, hogy a konvergencia, konvergencia kritériumokat teljesítsék. Hogyha ez teljesül, akkor benyújthatják csatlakozási kérelmüket. Sokat beszéltünk arról az elmúlt hónapokban, hogy hogyan lehetne az adópolitikát javítani, az öt elnök jelentéséről beszélt, amire most épp várunk, és ön azt mondta, hogy egy óriási ugrásra van szükség, az irányítási politika tekintetében. De azok az országok, amelyek jogilag arra vannak kötelezve, hogy csatlakozzanak az eurózónához, és teljesítik a feltételeket, ők csatlakozhatnának az eurózónához, és ö, úgy gondolom, hogy itt mindenképp arra van szükség, hogy az eurózónának ö, megfelelő erősséget lehessen tulajdonítani. Válasz. Azt láthattuk, hogy az elmúlt években is csatlakoztak az eurózónához más országok ö, ugyanilyen eltökélt módon azt is elmondták, hogy ők nem akarnak csatlakozni az eurózónához. Még akkor is, ö, hogyha az önáltal említett országok teljesítik a gazdasági feltételeket ahhoz, hogy csatlakozzanak. A politikai akarat nincs meg teljes mértékben, vagy nincs olyan szinten, hogy jelentkezhessenek az eurózónába történő felvételre. Úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kell és tiszteletbe kell tartanunk. A kezdetekben azt gondoltuk, hogy egy szélesebb monetáris unió lenne a mi ambíciónk. Ez még mindig az, de hogyha ma döntenünk kell arról, hogy az energiánkat egy nagyobb Európai Unióra költjük, vagy inkább arra, hogy azt erősebbé tegyük, úgy, hogy a fiskális és gazdaság területre és politikai területre is kiterjesztük az integrációt, akkor mégis a második opciót választanánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök a következő hozzászóló Pablo Szálba úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, drági úr. Szeretnék Görögországra visszatérni. Az adósság átütemezéséről beszéltek. Ön mit gondol? Úgy gondolja, hogy ez prioritást élvezhetne annak tükrében, hogy a GDP százalék aránya sokkal alacsonyabb, mint más eurózóna országokban. Nem inkább a növekedésnek kéne a prioritásnak lennie, hiszen tudjuk, hogy a reformok a növekedés szolgálják, Spanyolországban is ez volt a helyzet, még akkor is, hogyha ezeknek rövid távon negatív hatása van. A görög kormány esetében eh, talán jobb lenne, hogyha inkább megoldásban van találni a negatív hatások tekintetében, amit a rövid távú reformok okoznak, és amelyek, amely reformok célja a növekedés beindítása. Ön Eliza Ferreira-nak azt mondta, hogy fontos az, hogy egy óriási ugrás következzen be a gazdasági unióban, illetve a politikai unióban is. Ön ezt nem tudja végrehajtani, a tagállamoknak kell ezt megtennie, ez így van. Az is igaz, hogy ön már 2012 nyarán elmondta azt, hogy a tagállamnak azt kellene tenniük, amit tenniük kellene, feltételes esetben ez azt jelentetné, hogy esetlegesen az LKB e is segíthetne ezeknek a tagállamoknak, hogy ez az óriási lépés bekövetkezhessen. Köszönöm a kérdést. Nem tudom, hogy az adó átütemezésre szükség van-e vagy sem, ez nem a központi bank felelősségeit adófizetők pénzéről van szó. Csak azt tudom ismételni, amit korábban is elmondtam. A, az EFSF hitelek nek a, az aránya 0,5% és 5 évre terjednek ki ezek a hitelek. Tehát Görögország esetében a következő négy évben ez azt jelenti, hogy itt a felét kellene fizetniük, amit a többi tagállamnak, olyan tagállamnak, amelyek nem központi tagállamok. Ez egészen jó. Most nem tudom, hogy er-, erre kell -e koncentrálni, vagy sem, ezt meghagyom önöknek. Bizonyára növekedésre van szükség, és már többször elmondtam azt, hogy meg lehetne állapodni egy erős megállapodás is létrejöhetne, amikor a növekedés együtt járhatna a szociális igazságossággal, a fiskális fenntarthatósággal, és ez együtt járhatna a pénzügyi stabilitással is, és így meg lehetne válaszolni a problémákat. A fiskális fenntarthatóság nagyon fontos. Mert most nem akarok a program részére kitérni. Ez egyfajta biztonságot adhatna az embereknek a következő száz évre vonatkozólag a bevételek szempontjából, és ez azonnali pozitív hatással járhatna a jelenlegi keresletre, hogyha az emberek megértenék azt, hogy ez fiskálisan fenntartható. De hogyha az emberek nem gondolják úgy, hogy ez fenntartható, akkor a mai keresleti hatás sokkal alacsonyabb lesz. Ez sok mindenkinek a tapasztalata az eurózónában, ahol olyan kiadáspolitikát folytattak, ami nem volt fenntartható, vagy többször meggondolták magukat arról, hogy milyen fajta jogszabályokra van szükség. Tehát bizonytalanságot hoztak létre, a, be, a jövedelmek szempontjából, és ez negatívan hat a jelenlegi keresletre. Mindenképpen növekedésre, szociális igazságosságra és fiskális fenntartatóságra van szükség, és emellett pénzügyi stabilitásra is. Második kérdés a arról szólt, hogy több idő kell az óriási ugráshoz, a kvantumugráshoz, és a több idő kell a strukturális reformoknak több idő kell. részben, ez ugyanaz, amit elmondtam már korábban, a monetáris politika ciklikus fellendülés segíti, a monetáris politika abban segít, hogy különböző nehéz helyzeteken urá lehessen lenni, de ez nem hozhat egy állandó, strukturális ö, szintű megoldást. Köszönöm. Thank you. Now Mr. Alfred Sant. Thank you, Mr. Chairman. QE certainly seems to be helping to consolidate úgy tűnik, hogy sikerült az eurózónában rövid távon stabilizálni a helyzetet, viszont nem sikerült annyi munkahelyet teremteni, mint kellett volna. Az eredmény az az volt, hogy sokkal több struktúrális reformra van szükség az eurózónában. Mégis az a stratégia, amit alkalmaztak, az ahhoz vezetett, hogy a e, munkaegységára csökkent, ez a keresletet csökkentette az eurózónában, és a munkahelyteremtés is problémássá vált emiatt. Lehetséges lenne az az, hogy a jelenlegi politikai mégszel igazából egy stabilitás irányába haladunk, stabil, de nem optimális irányba. Ez gazdasági különbözőségekhez vezet az eurózónán belül nem ért e ezzel egyet az első patikai prioritás, bármilyen kvantum ugrás előtt az lenne, hogy lépéseket tegyünk ahhoz, hogy megállítsuk ezeket a regionális különbségeket, és ezáltal ne veszélyeztessük a stabilitást. Well, I couldn't agree more with what you said. Teljesen egyetértek mindazzal, amit mondott. Teljesen egyetértek. A monetáris politika segíthet a ciklikus újra fellendülés tekintetében, de segít a produktivitás a termelékenység növedésében? Nem, ezt más tényezőknek kell generálni. Az oktatásnak, a szakértelemnek, a készségeknek, a versengésnek, a szolgáltatások piacán. Olyan tényezők ezek, amelyek országok között és az országokon belül is változóak. Mindez azonban oka-e annak, hogy megváltoztassuk a monetáris politika irányultságát? Nem, hát persze, hogy nem, hiszen ez az a monetáris politikai irányultság, amelyel az ár stabilitást biztosítjuk az általán fentebb leírtok módon. Ezért tehát nem oka ez annak, hogy a monetáris politikánkat megváltoztatjuk. Biztosak vagyunk benne, hogy a monetáris politikával az árstabilitást és a hosszú távon alacsonyabb munkanélküliségi rátát el tudjuk érni. Egyedül nem. Sok más tényező teljesülésére van szükség. Várjunk -e hát addig, e kvantumugrás megtételével, vagy pedig a jobb európai eurozónás eh, irányításra koncentráljunk. Úgy érzem, hogy a kettő nem zárja ki egymást. A nagyobb konvergencia irányába el kell lépnünk, ugyanakkor azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy a monetáris unió mai formájában elég stabile, elég ellenálló-e, vagy pedig esetleg még mindig fragilis, eh, érzékeny sérülékenye. És ha igen, a sérülékeny oldalait meg kell erősítenünk. E két dolog együtt működik, együtt kell, hogy működjön. Nem növelhetjük a kormányzást, az irányítást olyan országokkal, amelyek súlyosan divergálnak egymástól, különböznek egymástól. Máskülönben a konvergáló országok biztos, hogy az unió gyengeségeit erősebben ki tudják küszöbölni. Köszönjük szépen! Az utolsó felszólaló pedig FC társadalmunk José Manuel Fernández parancsoljon. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy Mário Draghi jelenlétében fontos, hogy jelentkezzem szóra, jelentkezzem meg. Szeretném köszönni ezt a munkát, amelyet végez. Önök, ön nagyon hiteles, és hitelesítette ilyen módon a Európai Központi Bankot, és ezért hálásak vagyunk. Két kérdésem van. Egy-két tagállam a közkéz eladósodásában, az államadóságban negatív rátát ért el. Ez Portugáliában például példátlan, soha nem volt még ilyen. Milyen programrészsel irányozzák elő e kérdés megválaszolását? és kérdezem, hogy az egyes tagállamokra hogyan lehet lebontani ezeket az intézkedéseket, azért, hogy a célokat megvalósíthassuk. Nagyon fontos az elme működése, de van egy sor kérdésem. Egyrészt, pozitívnak tartja-e, hogy az IMF középtávon egy EMF-t is létrehozzon, vagy sem. Nem középtávról beszélek, hanem hosszú távon ez vezető. Well, the, <coughs> excuse me, the current level of interest rates a kamatszint jelen, a kamatok jelenlegi szintje a legtöbb országban, még az úgynevezett stressz országokban is, voltak éppen közös eredményként jött létre, a reformok közös eredményeként jött létre, amelyet ők hajtottak végre, és köszönhetőek a reformoknak, a sikeres kormányzati politikának, és három tényezőnek, a jelenlegi piaci feltételeknek, valamint a QE-nek, a kvantitatív easingnek, vagy a likviditás teremtésnek, és persze a jelenlegi monetáris politikának köszönhető. Persze a második és a harmadik tényező szorosan összefügg. A februárban, márciusban látott szintek változtak, árfluktuációt látunk, de hát ez a piac sajátossága. Ám, hogyha feltesszük magunknak kérdést, <coughs> mivel sikerül hosszú távon biztosítani a hitelek az adósság alacsonyabb költségét, akkor bizony a, válasz, a válasz kevésbé a QE-ben vagy a monetáris politikában keresendő hiszen egyszer a kvantitatív easing is csökkenni fog, tehát a válasz sokkal inkább abban a kapacitásban rejlik, melyet a tagállamok a növel, növekedés létrehozására és a termelékenység növelésére teremtettek. És e célokat a megfelelő reformokkal lehet a legjobban elérni. Még egy valamiről nem szabad megfeledkezni, még egy szempontot engedjenek meg, hogy kiemeljek, ez pedig a pénzügyi vagy fiskális konszolidáció. A jelenlegi ö, fellendülés annak is köszönhető, hogy a fiskális hátszél, ö, szembeszél megszűnt. Egész egyszerűen jelentős előrelépést értünk el a pénzügyi konszolidáció területén. Középtávon tehát, és ezt ki kell emelnünk, nagyon fontos, hogy a pénzügyi megbízhatóság rendszerét újra megteremtsük, megerősítsük, úgy, hogy ne növelje a kamatokat az a vélekedés, hogy bizonyos fiskális pozíciók nem fenntarthatóak. Ne felejtsük el, a nagy válság elején ez volt az egyik fő probléma. Sok tagállam, több tagállam fiskális pozícióját a piacok nem fenntarthatónak tekintették, és így árazták be a kamatokkal. Ezért tehát biztosítani kell, hogy középtávon e probléma megoldásra találjon, azért, hogy a monetáris politika valóban a ciklikus feltételekre tudjon választ adni, mind a strukturális, mind a fiskális oldalon pedig reziliens, ellenálló politikákat kell biztosítani, melyek az alacsony kamatlábat, a növekedést és a produktivitást, a termelékenységet segítik elő. Köszönöm. Köszönjük szépen. Egyetlen spontán kérdésre maradt időnk, elnézést kérek a többi képviselőtől, de Drági úrnak egy fontos más találkozója van. Tehát Ola Ludvigsonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Drági úr, gyakran beszél strukturális reformokról mint a pénzpolitika kiegészítéséről. De ugyanakkor, bár lehet, hogy ezt mondta, csak nem hallottam, ugyanakkor a férfiak és nők egyenjogosításáról is beszélt. Ez egy fontos tényező. Az egyenjogosítást szolgáló reformok a gaz, európai gazdaságot is szolgálnák, hiszen az egyenjogosítás a növekedést is szolgálja, a GDP jelentősen nőhetne, akár 10% is nőhetne. No, no translation. Nem volt angolra fordítás? Vagy mi történt? Aha, it's no translation at all. Nem volna tolmácsolás? Kérdezi a felszólaló, kétkedve. Can I start again in Swedish? Akkor kezdhetem svédül ismét? Lassan, lassan persze. Yes, but it's better for me to speak in, in Swedish. Also. Hát én svédül szeretnék felszólalni. Egy szóval, strukturális reformokról szokott beszélni, mint szükséges, mint a pénzpolitika szükséges kiegészítéséről. Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de nem hallottam azt, hogy kellőképpen beszélne a nők és a férfiak közötti egyenjogúság kérdéséről, mint fontos tényezőről. Ezen csodálkozom, hiszen a jó reformok, melyek szolgálják az egyenjogúsítást az európai gazdaság hasznára szolgál, használó szolgálnának. Egy tanulmány kimutatta, hogy az egyenjogosítás a növekedés szolgálja. A GDP bizonyos területeken akár 10%-os növekedést is elérhet ennek köszönhetően. Ezért úgy gondolom, hogyha garantálnánk az egyenjogosítást, ezzel a munkaerőpiacot is szolgálnánk, hiszen minden ember képességét, tehetségét a legjobban így lehetne kihasználni. Ezért tartom ezt az ügyet ilyen fontosnak. Kérdezem, hogy miért nem beszél ön, drági úr, többet az egyenjogosításról, a növekedés feltételeiről szólván, hiszen a növekedés minnyájunk számára nagyon fontos. Egy egy percben, Kricos kollega, egy percben tud kérdezni, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Görögországra vonatkozó kérdést szeretnék feltenni. Drági úr, úgy gondolom, hogy ön egy nagyon pozitív szerepet játszik az Európai Unióban és Dél-Európában és Görögországban is, de ennek ellenére a görög oldal és az intézmény közötti tárgyalások nem állnak nagyon jól. Önnek nagyon nagy kihatása, ráhatása van erre az ügyre. Mit gondol, mit kellene tenni a tárgyalások ezen utolsó fontos fázisában? Három-négy tényező van, amelyek befolyásolhatják az eseményeket, amelyének segítségével a negatív kihatás elkerülhető volna. Például tud-e javaslatot tenni a görög félnek arra, hogy két-három elemre különösen koncentráljon. Nem ön személyesen, de mondjuk az európai központi bankok rendszere esetleg. Vagy elképzelhető, hogy az Európai Központi Bank rugalmasabban lép fel a tárgyalások utolsó fázisában. Én az ellenzékben vagyok, bírálom a jelenlegi kormányt, de attól félek, hogy minnyáján, minnyájunkat sújtani fog az, ami történhet, hiszen egy görög, a görög lukat prób- próbáljuk bestoppolni, befoltozni, de hogyha ezt nem tesszük meg, egy fekete lukba zuhanunk. Kérdezem tehát, hogy mit javasol. Thank you. Let me first... Uh, Köszönöm. Először az első kérdésre válaszolok. Teljesen egyetértek önnel minden felmérés, minden objektív adat azt mutatja, hogy ahol a nemek közötti egyenlőség magasabb, a munka, munkavilágában az egyenlőség magasabb, a GDP pedig magasabb számadatokat mutat. Ám kérdezem én, hogy valóban egy központi bank tipikus feladata volna ez az egyenjogosítás szolgálni? Már így is azt szokták mondani, hogy ne beszéljék túl sokat a strukturális reformokról. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy erről szólni kell, hiszen ha van egy helyzet, amely a saját mandátumok elérését akadályozza, ez pedig az árstabilitásra vonatkozik, akkor a jegybanknak, a központi banknak fel kell szólalnia ebben az ügyben sok ilyen példát fel tudok hozni a 70-es, 80-as, 90-es évekből, amikor a egyes jegybankok vezetői, testületei olyan kérdésekben szólaltak meg, amelyek nem tartoznak közvetlenül a mandátumokba. De egy has, közelebbi példát mondok, 2000 és 2005 között a pénzügyi stabilitásra vonatkozó rendelkezések fontos jogrendekben megszüntetésre kerültek. Nos, ekkoriban nem gondoltuk, hogy a pénzügyi stabilitás a jegybankok hatáskörébe kerül majd. De, hogyha most visszatekintünk, feltehetjük a kérdést, hogy nem lett volna egy célre vezető ezen jogrendek eh, jegybankjai számára, hogyha felszólamolnak a pénzügyi stabilitás mellett, és aggájaikat hangoztatják a pénzstabilitást felszámoló szabályok ellen. Még egyszer mondom, egyetértek önnel, mindig figyelembe kell vennünk az egyenjogosítást, a strukturális reformok kapcsán fontos, hogy lássuk az egyenjogosításban rejlő esélyeket. Ami pedig a másik kérdést illeti, nem akarnék a tárgyalások részleteihez hozzászólni. Mindkét fél feladata az, hogy lehetősége szerint kompromisszumot találjon, amely, sajnálom, hogy magamat kell ismételjem, egy erős megállapodást hoz létre, amely a pénzügyi fenntarthatóság, a szociális igazságosság feltételeit is teljesíti. És ne feledjük el, ezt már von Weizsäcker úrnak adott válaszomban mondtam, ne felejtsük tehát el, hogy kétfajta elem van. Az egyik a szakértői megállapodás, a staff level agreement, ez egy szakpolitikai adat, a megállapodás, a másik pedig a konkrét pénzügyi sarokszámokat is tartalmazza. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen drági elnöknek, hogy eljött, igazán tanulságos, fontos és izgalmas eszmecserét folytattunk önnel. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönjük, hogy a kérdéseinkre is meg, megválaszolt. Én abszolút egyetértek önnel mindezzel, amit mondott, és remélem, hogy bölcs szavaira minden, minden fél figyelt. Köszönöm. Dear colleagues, let's continue our meet. Folytassuk az ülésünket, kedves kollégák, néhány közlendőm van az elnök nevében. De az elnöki tendőket már is átadom első alelnökünknek. First with the summary of recommendation. Nos, e, először is a június 11-i koordinátorok ülésén hozott e, döntések először is Juncker eh, elnök és Muszkovici biztos be fogják mutatni a pénzügyi átláthatósággal kapcsolatos köz, bizottsági anyagot július 2-án egy Econ Taxe ülés, együttes ülésen. Ez egy nagyon aktuális kérdés. Dombrovskis alelnököt Moszkovici elnökkel együtt meghívjuk a gazdasági párbeszédre november elején költségvetési tervekkel kapcsolatban. A koordinátorok emellett úgy döntöttek, hogy meghívjuk a jelenlegi bank strukturális reformokkal kapcsolatos jelentéstevőt és árnyékjelentéstevőket annak érdekében, hogy megpróbáljunk Mm, közös egyezményre jutni egy szöveggel kapcsolatban, amely a bizottság nagy részének elfogadható, és aztán a koordinátorokat tájékoztatjuk az eredményről. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő közötti ülés, tehát így, ezt így megtartjuk majd, és erre mindenkit meghívunk. A digitális belső piaci egyezménnyel kapcsolatos szöveget is említenem kell, de az olyan a rigai konferencián az IS rendelettel kapcsolatos e, egyeztetést folytatott. A koordinátorok szakértőket határozhatnak meg a meghallgatásra, a koordinátorok megegyeztek egy szövegben, mely szerint milyen állásfoglalásokat szeretnénk elfogadni, annak a listáját megtalálják a jegyzőkönyvben, végül pedig a trialógusokkal kapcsolatos egyeztetés. Egy nagyon jó hír, a Költségvetési Bizottsággal együtt az EFSI rendelettel kapcsolatos munkában sikerült megegyezni, és kiváló eredményre jutottunk, tiszteletben tartva a nagyon szoros határidőt, és javítottuk az Európai Bizottság javaslatát, figyelembe véve a két bizottság mandátumát figyelembe véve. Ami a biztosítási szervezetekre vonatkozó trialógust illeti, itt megegyeztünk a hatályban, az ülésünkön, továbbra is folytatjuk a vitát bizonyos kérdésekben, benne, szakmai továbbképzés, a dokumentumok, ezekhez való hozzáférés. A következő trialógus június 23-án lesz a a értékpapírok által finanszírozott tranzakciókra vonatkozó trialógusra sor került június elején. Június 17-én lesz a következő és az e, előző nagyon jó előrelépést lehetett elérni. Június 2-án pedig a benchmark rendelettel kapcsolatban volt egy trialógus, egy első megbeszélés, és kompromisszumos módosító javaslatokat sikerült kidolgozni, és július 15-én lesz a következő trialógusülés. Most pedig megadom a szót Markus Ferbernek. Köszönöm szépen. Akkor folytatódik, folytatjuk a napirend negyedik pontjával. Sven Gigold a jelentéstevő, fizetési mérleges szolgáltatások nemzetközi kereskedelmi és közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák. Megadom a szót Gigold úrnak. Köszönöm szépen. Először is nagyon csalódott vagyok, hogy a média elment. Ez egy nagyon fontos statisztikai téma és jelentés rosszul értékelik ennek a fontosságát, amikor nem mutatnak érdeklődést iránta. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek. Torvalds Kápelc asszony, Moszkó úr, a szocialisták részéről mindenkinek a részvételét köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne nem csak az egyes módosításokra koncentrálni, hanem inkább elmondani azt, hogy hogyan állunk. Múlt héten Strasbourgban találkoztunk, és sikerült az árnyékjelentés, a jelenlévő árnyékjelentéstevőkkel megegyezni egy konszolidált szövegben úgy gondolom, hogy ez egy nagyon technikai kérdés, hogy esetleg egy héttel halasszuk el a szavazást, ezért nem holnap szavaznánk, hogy a különböző frakciók munkacsoportjainak legyen elég ideje megnézni a munkánk eredményét. Ez nem okoz semmilyen bürokratikus terhet, mert a lett elnökségtől megtudtuk, hogy ezen az elnökség nem fogja lezárni ezt a dossziét, és ezért nem fogunk időt veszteni, és még egy héttel elszalaszthatjuk a szavazást. Ami a tartalmat illeti, szeretnék köszönetet mondani az LKB-nek és az Európai Bizottságnak a hozzájárulásukért, és az általános támogatásért, és általában a tartalomért ami a statisztikai javításokat illeti. Tudjuk, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok, a, az intézmények között governance témákban. A fő vita az elnyék jelentéstevők között, amit egyébként a módosítások is visszatükröznek, ezek a arra koncentráltak, hogy hogyan lehet az ötös cikkben meglévő javításokat megvalósítani, korrekciókat megvalósítani, és emellett a néppárt és az EKR által benyújtott módosításokra koncentráltunk. Most egy kompromisszum fele közeledünk, amely szerint a statisztikai korrekciók, javítások, ami azt jelenti, hogy fokozatosabbá tesszük ezt, és több információt kapunk az FTI-k tulajdonosairól Nos, mindezt először egy kísérleti projekt keretében vezetnénk be, és csak ez után kerülne sor jogszabályalkotásra. És emellett <clears throat> bevezetjük annak lehetőségét, hogy az Európai Bizottság opt-outot foganatosíthasson, hogyha nem sikerül hatékonyan fellépni, és a kísérleti projektben emellett nem csak a metodológiai elvárásokat vesszük figyelembe, hanem biztosítjuk az összehasonlíthatóságot is, és a végrehajt, ezen korrekciók végrehajthatóságának költségeit is figyelembe vesszük. Minden mögött, minden mellett még egy EKR módosítást is felvettünk, mely szerint a, a, a bizalmasság elvét fenn kell tartani, Emellett a kompromisszumban voltak még bizonyos módosít, egy az áld részéről, amely arról szól, hogy ne legyen további felesleges teher, és további statisztika gyűjtési terre, teher csak az abszolút szükségesre koncentráljon. Emellett az ALDE és más frakciók által benyújtott módosításokat is felvettünk ebbe, mely szerint a delegált jogi aktusokra vonatkozó három hónapos szkrutini valósuljon meg, és emellett el kell kerülni azt, hogy a delegált jogi aktusokat a szabadnapok, az ünnepnapok előtt nyújtsák be, ami ugyanis a felülvizsgálati időt csökkenti. Aztán az LKR és a zöldek benyújtottak egy módosítást, amely a legújabb innovációkat, újításokat alkalmazza a, leg, a nemzetközi statisztikai együttműködésben. Még van egy utolsó téma, amit nem sikerült megoldani, egy szocialista frakcióból érkezett módosítás, amelyeknek lényege, hogy a tagállamokat nem szabad ösztönöz, ösztönözni, sőt, többé-kevésbé szankcionálni kell, hogyha nem nyújtják be a statisztikákat. Én személy szerint egy, egyetértek ezzel, de szerintem a tagállamok együtt döntésben soha nem fognak ezzel, ezzel egyetérteni, úgyhogy ezért szerintem nem szükséges a jelentésbe ezt felvenni, mert a végén úgy is csak hosszadalmas vitákhoz vezet ez a tagállamokkal. Ahogy mondtam, hogyha a szociáldemokraták ezt fenn akarják tartani, személy szerint nekem ezzel nincsen probléma, én személy szerint ezt tudom támogatni. Van elég probléma már, amelyekről tudjuk az Eurostattól, hogy a statisztikák minősége nem olyan kiváló, mint amilyen lehetne, Na most az ezzel kapcsolatos szankciók való emlékeztetés nem hiba a parlament részéről önmagában. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, nagyon izgalmas volt ez a jelentés, és most várom a vitát. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, akkor rögtön megadom a szót a zárnyék tevőknek, a néppárt részéről Gápel Cilikónak. Köszönöm, és köszönöm az együttműködést a raportőrrel is. Tényleg kiváló munka volt, és nagyon jó és hasznos kompromisszumok születnek meg E, ami a statisztikákat e, illeti az adott tárgyban nagyon fontos hogy ezekkel a statisztikákkal mindig követni tudjuk a változásokat de az is nagyon fontos hogy ezek a változások olyan statisztikai módosulásokat you having a translation? Yes, olyan változások legyenek csak amelyek nem jelentenek nagy strukturális változásokat. ezért javasoltuk azt és köszönöm képviselő úrnak hogy elfogadta a javaslatunkat ami az adatgyűjtésnek a megvalósthatósága tárgyában született és a tényleges tulajdonjog vonatkozásában mégpedig olyan ex ante ksérleti projektek keretében ami alkalmas lehet arra hogy pozitv kimenetele esetén egy jó változás valósulhasson meg. mindannyian tudjuk hogy az elmúlt időszakban a nemzetközi tőkeáramlások bonyolultabbá váltak összetettebbé bekké váltak nehezebb nyomon követni őket de számunkra csak azok a statisztikák használhatók ahol eh, megbzhatunk a statisztikai eh, adatokban teljes mértékben tehát a minőségre is kell figyelni eh, valóban jók lettek a kompromisszumok én is kettő olyat emelnék ki ami most még kérdőjeles hiszen a shadow meeting majdnem tökéletes végeredményt hozott az egyik a bizalmasság elve az article twenty protection and confidential data vonatkozásában az ecr nak van itt egy jó javaslata ami szerintem megfontolandó és e, támogatható is ami viszont a penalty t illeti az e, lehet hogy e, jó szándékú javaslat de attól tartok hogy valóban a tagállamok ezt nem tudnák elfogadni úgyhogy én nem tartom fontosnak hogy ezt be tudjuk épteni a kompromisszumokba összességében szerintem ez a, e, ezek a kompromisszumok alkalmasak arra hogy egy közös álláspontot jelentsenek meg és mi pedig támogassuk azt. köszönöm elnök úr! Köszönöm szépen, e, Malmoszka, hogy Fernández az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, Alessia Moszka kollégánk nem tudott ma itt lenni, és arra kért, hogy mondjam el azt, hogy az SND frakció hogyan gondolkodik erről a jelentésről. Először is szeretnék a jelentéskészítő Sven Gigold munkájáért, illetve a többi árnyék jelentéstevő munkájáért köszönetet mondani. Kompromisszum most szöveg várható, amelyen lehetővé válik az, hogy ez az új rendelet európai jogszabályá váljon, és egy erősebb, robusztusabb statisztikákat eredményezzen, és összességében az unió irányítását és a statisztikáit javítsa. A frakciónk úgy véli, hogy ezek a statisztikák főként a tőke áramlásokról szóló statisztikák a bruttó tőkeáramlást eh, kell figyelembe vegyék, nem pedig a nettó áramlást. Láthatjuk így azt, hogy hogyan alakulnak a tőkeáramlások, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az adócsalást, a pénzmosást leküzdjük. A frakciónk azzal is egyetért, hogy az adatokat jobban nyilvánosságra kell hozni, és az új innovatív eszközöket is ki kell ehhez aknázni, azért, hogy az OECD statisztikáit, az IMF statisztikáit, vagy más intézmények statisztikáit is felhasználjuk, amelyek fontosak a pénzügyi mérlegek szempontjából az Európai Unió statisztikai hivatalával és más nemzetközi szervezetekkel való együttműködés is javításra szorul. Be kell vonni az Európai Központi Bankot és a többi központi bankot is, annak érdekében, hogy a statisztikák jobbá váljanak. Az SND frakció egyetért azzal is, hogy a delegált jogi aktus a bizottság részéről kell, hogy létrejöjjön, hogy a statisztikákat javítani lehessen. Az ennék jelentéstevők és a frakciónk eh, elmondhatja, hogy mi elégedettek vagyunk eh, a tegyelás menetével, és meg vagyunk arra győződve, hogy a végén létrejön majd egy megegyezés. Az a módosítás, amely a szankciókról szól, olyan tagállamokkal szemben, amelyek eh, nem teljesítik a rendelet tartalmát. Nos, erről a következő hetekben még beszélhetünk, és szerintem sikerül majd kompromisszumot elérnünk. Ettől, attól függetlenül, hogy a tanács ezt átveszi majd, vagy nem, Gigold úr azt mondta, hogy kételkedik ebben, hogy a tanács ezt elfogadja, de mégiscsak hozzájárulhat mindez ahhoz, hogy a parlament bizonyos követelményeit sikerülhessen átvinni, és biztosan lehet így azt, hogy a tagállamok teljesítsék a velük szemben támasztott követelményeket. Az ECR nevében senki nem szól hozzá, a liberálisok nevében Torvált úr. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Én is angolul fogok beszélni, akár csak, az elnyi, akár csak a jelentéstevő ezt tette, mert kicsit nehéz lenne nekem ezt németül összefoglalnom. De eddig is jól csinálta ezt németül, mondja az elnök. Minden esetre, folytatja Torvalds úr, köszönöm szépen ezt a, az előadást a jelentéstevő részéről. Nagyon jó a jelentéstevőnk, megpróbálja az összes lehetséges, vagy akár lehetetlen módosítót is összeolvasztani. Biztos vagyok abban, hogy jó eredményre fogunk jutni, és igazából nem kell majd többet mondani erről a történetről, fejezi be németül Torvalds úr. Köszönöm szépen Torvalds úrnak, most pedig a Gól nevében Viegas kolléga. Köszönöm szépen. Ez az első technikai jellegű véleményem, mi támogatjuk a módosítókat, amelyek célja az, hogy az Európai Unió az Eurostat statisztikáit minőségileg lehessen javítani, és hogy jobb lenne az együttműködés az, a tagállami statisztikák tekintetében, és ezért támogatjuk az erre irányuló javaslatokat. Úgy gondoljuk, hogy valóban szükség van arra, hogy az Európai Központi Bankot jobban bevonjuk. Ez fakad a statisztikák minőségével foglalkozó bizottságból is mindenképpen fontos ügyelni a tőke áramlások statisztikájára. Nagyon fontos az, hogy a tőke statisztikákat megfelelően szemléljük, meg kell ezeket tudni különböztetni, meg kell különböztetni azt, hogy mi az igazi befektetés és mi volt az igazi pénz áttétel azon kell lennünk, hogy minden intézkedést támogatni lehessen, amelyel az adókerülést, adócsalást le lehet küzdeni. Mindenképpen terjeszteni kell az, ezt az új, új fajta szabályozást, amelyek új adatáramlásra fognak együtt járni, viszont ezeket majd fel is kell tudni dolgozni. Az adatáramlást nem lehet persze önkényesen kiválasztani, biztosítani kell azt, hogy a szabályokat betartják, egy politikai megjegyzésem is lenne. Rá kell mutatni azt, hogy itt egy rendeletmódosításról van szó, amely rendkívül fontos a gazdaságpolitika irányítás tekintetében az európai szemesztert illetően. Olyan mechanizmusról van szó, amelynek kapcsán úgy gondoljuk, hogy ez nem felel meg számos nemzet eh, gazdaságnak, és eh, és gyakran mindezek kedvezetlenül befolyásolják az állampolgárok életét. Elnök, más kollégát nem láttam, hogy szót kért volna, nem tudom, hogy a bizottság részéről, vagy az Eurostat, vagy az EKB részéről, aki kívánna szólni. Tessék, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről örömmel jelenthetem be azt, hogy elégedettek vagyunk hogy a bizottság javaslata gyümölcsöző vitákat eredményezett. Már elmondtuk azt, hogy nagyon fontos számunkra a rugalmasság megőrzése, a rendelet adat követelményei szempontjából, hogy ezek megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. A módosítások egy része más opciókkal szolgál, a delegált jogi aktus tekintetében. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy van lehetőség még arra, hogy jó szöveget hozzunk létre, amely megfelel majd a különböző intézményi igényeknek. Ami az FDI-ra vonatkozó különböző módosítókat illeti, ezeket érdeklődve olvastuk, és megnézhetjük a lehetőségeit ennek. Már voltak bizonyos tanulmányok ezen témakörben, és ezt esetlegesen folytatni is lehetne, sőt végre is lehetne hajtani. Szeretnék rátérni arra a témára, hogy a bizottság szankciókat foganatosíthasson, hogyha a statisztikák kapcsolatos előírásokat megsértik. A, jelen, a javaslat jelenlegi formájában azt mondja, hogy egy olyan rendelkezés van, amely benne van a six ben ez a nyolcas cikk, a 1173 per 2011-es rendeletben, amelyen a bizottság szankciókat eszközölhet bizonyos esetekben, amikor akarattal rosszul értelmezik a statisztikákat, vagy súlyos hanyagsággal bánnak a statisztikákkal, és emiatt nem lehet a szerződésben foglalt európai politikákat végrehajtani. Ugyanakkor van egy másik rendelkezés is, a nem régiben elfogadott 223-as rendeletben 12 per 5-ös cikkről van szó, amely jogkört ad az Európai Bizottságnak arra, hogy megvizsgálja az olyan eseteket, amikor esetlegesen meghamisították a statisztikákat, és ilyenkor a tanácsnak jelentetne a bizottság, hogy milyen fajta gazdasági szankciókat lehetne foganatosítani. Szeretnénk felhívni a figyelmüket erre a lehetőségre, amit a 223-as rendelet ad. Ez egy másik módja annak, hogy ugyanezt a célt érjük el. És végezetül már mi is várjuk a triológus megkezdését, valószínűleg a luxemburgi elnökség alatt. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, visszaadom a szót a jelentéskészítőjének. Nos, köszönöm szépen, köszönöm a kedves szavakat, köszönöm. Gyorsan átfutok a felmerült kérdéseken. Az EC módosítása a 20-as cikkben a bizalmasságról. Szerintem e-mailben ezt már közreadták, én ezt támogatni fogom. Itt nincsen semmi megosztó vonal közöttünk. Ami Senyor Fernández, illetve a szocialisták kérdését, illeti a szankciókkal kapcsolatban, illetve a bizottság is kitért erre a kérdéskörre. Nos, ahogy elmondtam, még akkor is, hogyha csak egyetlen egy hasonló precedens van, mert mindig úgy gondolom, hogy a parlament támaszthat ilyen igényeket. El kell mondjam, hogy érdeklődve figyelem, mivel valaha költségvetési jelentéstevő is voltam az ekonban, tehát érdeklődve figyelem azt, hogy az Eurostat a tagállamoknak fizet azért, hogy teljesítsék a statisztikai követelményeiket. Nos, hát én ezt rendkívül érdekesnek tartom. Normális esetben az európai jogszabály más területén nem fordul az elő, hogy a tagállamoknak fizetünk azért, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak. Ez egy nagyon érdekes koncepció, és hogyha felvették ezt a kérdést, és csak támogatni tudom még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy majd a végén politikai vagy jogi nehézségbe is ütközhetünk. Ez egy érdekes vita lesz majd a triológuson. Nos, hogy nézd, ez tényleg egy karácsonyfa lesz-e? A karácsony nagyon fontos szerintem, de ez a karácsony időszakra tartozik, és én nagyon szkeptikus vagyok akkor, amikor a karácsonyi időszakon kívül árulnak karácsonyi dolgokat, tehát mindenképpen korlátozott számú módosításra van szükség, és azok a javítások, amelyeket a kollégák említettek, ezek mind a már meglévő munkára támaszkodnak, ezt a bizottság is elmondta, semmit nem találtunk itt fel újra, bizonyos területeken már vannak tanulmányok, más területeken az IMF munkája mérvadó. Tehát igazából amit teszünk az az, hogy felgyorsítjuk ezen koncepciók végrehajtását, amelyek már úgyis léteznek. Köszönöm a Goénak a támogatásukat, köszönöm ezt, bár láttam azt, hogy semmilyen módosítót nem nyújtottak be. Remélem, hogy ezért támogatják teljes mértékben mindazt, amit teszünk. Ami pedig a bizottság hozzászólását illeti a szükséges rugalmasságról, ragaszkodok ahhoz, hogy az Európai Parlament ez idáig nem akarja korlátozni a rugalmasságot, mi csak szeretnénk beleszólást. És erről van szó. Nem szeretnénk, hogyha fontos változtatások jönnek létre, anélkül, hogyha a társjogalkotó nem nézne ebbe bele. Szerintem minden jól halad, ha ez így marad, akkor a parlament nem fog belevatkozni, mi nem kérdőjelezzük meg a rugalmasság szükségességét, de megkérdőjelezzük, és szerintem korábban ebben egyet is értettünk, hogy a több jogalkotás de facto parlamenti hozzájárulás nélkül történik, és a Lisszaboni szerződéssel erősebb jogkört kapott az Európai Parlament, ezt ki is fogjuk használni, és nem sokat mondok akkor, amikor, hogyha megnézzük a holnapi vitát, akkor egyre nagyobb felháborodást hallok amiatt, hogy de facto végrehajtatták, végrehajtották ezt a parlament jóvagyása nélkül, pedig egy vétónk lett volna. Szerintem ez olyan kérdés, amely valószínűleg még többször elő fog fordulni a jövőben. Köszönöm szépen, Sven. Hogyha jól értem, akkor látjuk, hogy mi történik a trialógusban, hasonlóan történik ez más dossziékben is. A módosítók határidejét határideje ma volt, mi több ma vizsgáltuk már meg a módosítókat, és tíz nap múlva szavazunk a szakbizottság ülésén. Ötös napirendi pont az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás, iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához a vélemény előadója Gorgius Kircosz. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes módosítókat kaptam a kollégáktól, melyek a véleménytervezetre vonatkoznak amelyet az ECON szakbizottságnak amelyet a ECON és a, a Reginek fog elkészíteni az illetékes szakbizottságnak. És ahogy a címe is elmondja, ez a dokumentum a beruházási alapokról szólnak, illetve az ezen rendelet 23 székének végrehajtásáról szól. Voltak éppen két különböző politikai iskola jelenik meg. Vannak azok, én maguk is közőjék tartozom, akik úgy gondolják, hogy kiszámítható jó gazdasági fiskális politikára van szükség a gazdasági keret megelősítése érdekében, és hogy a strukturális és beruházási alapokban rejlő eszközöket a legjobban fel tudjuk használni. Mások sokkal inkább a szociális és regionális ügyekre teszik a hangsúlyt. Az árnyék jelentéstevőkkel találkozót kértem, annak érdekében, hogy a kompromisszumos megoldásokat megtaláljuk, hat módosító öt bekezdésre vonatkozik. Világos, hogy közös nyelvezetet kell találnunk, úgyhogy ne veszélyeztessük közös céljainkat. Sajnálatosan az árnyék jelentéstevők az általam javasolt napon nem tudtak tanácsozni, ezért tehát írásos eljárásban cserélünk véleményt. Én igyekszem megfogalmazni csütörtökig a kompromisszumos módosítók szövegét, és ezt minden érdekelt kollégához eljuttatom, így jövő hét elejére világosá válhat, hogy mely bekezdésekben sikerül közös megfogalmazást kialakítanunk, illetve melyekben áll fenn a véleménykülönbség. A szavazásra június 25-én kerül sor az ekonődésem. Köszönöm szépen. Háris Stopodik, köszönjük szépen. Jonas Fernández Álvarez az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy minden napirendi pontnál jelentkeznem kell. Az SND nevében meg szeretném köszönni az előadó munkáját és az árnyéki előadó kollégák munkáját, akik különböző módosító indítványokat dolgoztak ki. A javaslat, az előadó javaslata kiegyensúlyozott alapot jelent, és a vita jó alapját képezheti. Ám a szocialista frakció egy-két tagja utal arra, hogy egy nyitott kérdések, hogy vannak nyitott kérdések, ezek már a korábbi eszmecserék során is fennálltak. Mire volna szükség? Arra, hogy világos határokat húzzunk meg, húzzunk meg a tekintetben, hogy a 23-as cikket hol lehet alkalmazni, annak érdekében, hogy a strukturális alapokból jövő pénzeszforrásokat korlátozni lehessen azon országok esetében, amelyek a kondicionalitási feltételeknek nem felelnek meg, tehát a kondicionalitási feltételeknek. Például a túlzott deficit eljárás alá tartozó országok, vagy a különböző szankciókat megfizetni köteles ról van szó. Ám, hogyha voltak éppen a strukturális alapok pénzeszközeinek elzárásával azokat az országokat büntetjük, akik makrogazdasági egyensúlytalanságba kerülnek, ennek nincsen értelme. Úgy gondolom tehát, hogy a 23 szik alka korlátozott alkalmazásáról szóló kompromisszumot kellene kidolgoznunk. Van itt egy további kérdés, amely számunkra, az SND számára nagyon fontos. Mégpedig, hogy amennyiben a 23-as szikket alkalmazzák, akkor egy teljesen világos eljárás biztosítsa, hogy a parlamentet meghallgatják. Megengedhetetlen, hogy a 23-as szik alapján önhatalmúlag döntsenek, hiszen ez a országok közötti harmóniát veszélyeztetné fontos, hogy egy kompromisszumos szöveget dolgozzunk ki, és köszönöm az előadónak, illetve az árnyék előadóknak a munkáját. Köszönöm. Köszönöm. Stanislav Ocsok kap szót az ECR nevében. Elnök úr, köszönöm szépen. Képviselőtársak. Úgy látom, hogy a legtöbb módosító egy irányba mutat. Ezért úgy gondolom, hogy helyesen értelmezzük a strukturális alapok és a strukturális szakpolitikák célját, célkitűzését, és azt a tényt is, hogy milyen fontos, hogy hatékonyan sikerüljön a politikai célokat megvalósítanunk. Ám az előadóval ellentétben A helyhatóságok, a helyi és a regionális helyhatóságok kohéziós politikában játszott szerepét másként értelmezem. Vélhetőleg ez azzal is összefügg, hogy én magam helyhatóságban politizáltam. Egyrészt egy helyi önkormányzatban, majd egy régió irányításában vettem részt, ezért érzékeny vagyok a kérdésekre. Volt, aki arról beszélt, és egyéb iránt joggal emelte ki, hogy az európai alapok, strukturális alapok eh, pénzügyi kedvezményezettjei az állampolgárok, illetve a helyi közösségek, és nem a tagállamok. Ezért, éppen ezért a kohéziós politika céljairól szólva nem csak a központi kormány képességeiről kell beszélnünk, hogy makrogazdasági szintű céljainak megfeleljenek, megfeleljen, hanem arról is beszélnünk kell, hogy a régiókhoz, a helyhatóságokhoz is eljusson ez a pénz. Attól félek, hogyha átprogramozzuk ezt a szöveget, akkor, illetve a, magát a programokat átalakítjuk, romlik a helyhatóságok helyzete. Ezért tehát támogatom azon módosítókat, melyek joggal emelik ki, hogy arra van szükség, hogy a reprogramming, vagy a programok átalakítását megfelelő okokhoz és ö, magyarázathoz kell kötni. kötni. Ráadásul nagyon fontos, hogy a hatékonyság és az arányosság elvét is figyelembe vegyük. Megengedhetetlen volna, hogy a pénzeszközök szűkös volta oda vezetne, hogy éppen a helyi vagy a regionális szintek szenvedjenek kárt. Egyetértek tehát egyrészt azzal, hogy nem engedhetjük meg, hogy létrejöjjön egy olyan helyzet, ahol a helyhatóságok fizetik meg a központi szintű igazgatás hiányosságainak árát, de ennek ellenére nem tudnám azokat a módosítókat támogatni, amelyek a proper management, a helyes igazgatás elvét ki akarják emelni a szövegből, hiszen a proper management, a jó igazgatás a működő kohéziós politika egyik alapvetése, előfeltétele, záloga. Megengedhetetlen, hogy az állampolgárok, akik végső kedvezményezettjei e projekteknek, eh, a kárvalótjai legyenek a takarékosságnak. Ezt kell tehát biztosítanunk. Ezek a célok, amelyekért pártom és én sikra szállunk. Természetesen úgy áll a dolog, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő igazgatást, a megfelelő menedzsmentet. És az előttem szóló kollégához hasonlóan én magam is támogatom azon módosító indítványokat, amelyek az Európai Parlament szerepvállalását erősítik meg a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm. A liberálisok árnyéka nincs itt, azaz árnyék jelentéstevője nincs itt, ilyen módon. Papadimudus kollega kap szót a Guanebében. Marisa, önél szó tessék. Papadimudis kollega helyett Marisa asszony kap szót, Marisa kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megköszönöm az előadónak erőfeszítéseit. Egy sor módosítót nyújtottam be, nyújtottunk be, ezeket természetesen az előadó megkaptam. És pontosan tudja, már mint ő az előadó, hogy a 23-as cikkben megfogalmazódó elvel magával nem értünk egyet, mi guésok hiszen úgy gondoljuk, hogy a 23-as cikket arra használják fel, hogy megrövidítsék, megkurtítsák a strukturális alapok felhasználását azon országok esetében, akik más kritériumoknak nem felelnek meg. Voltak éppen tehát kettős büntetést vezet be a 23-as cikk. Mi ellenezzük azt, hogy a strukturális alapokat azon területeken korlátozzák, illetve a GDP akár 2%-os szintű büntetését is kivethetővé tegyék. Ez egy kettős büntetés volna, amely további éket verne az unió tagállamai közé, és jobban megbüntetné az amúgy is nehéz, nehéz helyzetben lévő országokat. a makrogazdasági kondicionalitás elvének intézményi elvé válását ellenezzük tehát. A makrogazdasági kondicionalitás elvét Fontos ezért, hogy a strukturális és kohéziós alapok politikájával, másrészt a növekedési és kohéziós paktumban foglaltakkal összekapcsoljuk, illetve hogyha ezt megtesszük, akkor voltak éppen a legrosszabb elemeket egységesítjük, és nagy kárt fogunk tenni. Ez teljesen elfogadhatatlan a számunkra. Megengedhetetlen, hogy makrogazdasági természetű szankciókat vessünk ki, hiszen az olyan következményekkel járna, hogy a takarékossági politika által már amúgy is súlyosan sújtott országokat tovább büntetjük. Voltak éppen arról van szó, hogy hogyan lehet eh, a növekedési pályára állítani a tagállamok gazdaságát, és hogyan lehet konvergenciát találni. Márpedig ez a mechanizmus, melyről fentem beszélte, fentem beszéltem, éppen a közelítés, a konvergencia céljába ütközik. Ezért a mi álláspontunk egyértelmű és világos. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak, a problémákkal küzdködő tagállamok uh, irányába uh, vajló kifizetések felfüggesztése csak súlyosbítja a nehéz helyzetet a tagállamokban. A strukturális és kohéziós alapokból eredő kifizetések felfüggesztése tehát, illetve az erről mondottak semmilyen módon nem támogathatóak mondjuk azért, mert valami kisebb szabálytalanság történt, vagy pedig a projekt kiadásait eh, nem szabályosan hajtották végre, ezért büntessük meg az egész gazdaságot az, az amúgy is nehéz helyzetben lévő országban. Azt hiszem, hogy ez a kérdés az egyik legellentmond, több ellentmondást felvető kérdés az általános gazdaságpolitika területén. Hiszen Egy olyan Európai Unió képe rajzolódik itt ki, amely a takarékosságot erőlteti, a szigort írja zászlajára, ahelyett, hogy a nehéz helyzetben lévő tagállamok helyzetét próbálja megoldani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében pedig Sven Gigold, a jelen nem lévő Sven Gigold kapszót. Most pedig Márko Zanni kap szót az FDD nevében. Köszönöm szépen. Márko Valli nevében szólalok fel, aki sajnos nem tud itt lenni és elnézését kéri. De elmondom az ő felvetéseit, amelyek eh, körvonalazák az FDD álláspontját. Voltak képpen az előttem szólóra utalok vissza, ugyanis egy alapelv, nagyon világos kell, hogy legyen ezen eh, véleményben. Nem szabad, hogy a strukturális és kohéziós alapok eh, kifizetéseit felfüggesszék a korrupt, ha csak nem a szervezet bűnözés vagy a korrupció vagy a rossz igazgatás ténye nem áll fönn, ezekben az esetekben szabadjon felfüggeszteni a kifizetéseket. Más esetekben azonban nem. Nagyon fontos, hogy világosan tegyük ebben a jelentésben, hogy milyen jel, nagy jelentőséggel bírnak a strukturális és kohéziós alapok. A kohéziós alap voltak éppen a legnagyobb nehézségben, a leghátrányosabb zónák, leggazdagabb zónákhoz való köz, közelítését szolgálja. Tehát a rendelet 23-as cikke nem csak, hogy nem teszi lehetővé a közelítést, hanem éppen akadályozza ezt, és csak súlyosbítja a különbséget, elmélyíti a különbségeket. Éppen ezért a gazdasági és makrogazdasági irányítás elveihez hozzákötni a strukturális alapok eszközeinek kifizetését súlyos hiba. Voltak éppen kettősen büntetjük meg így azt az országot, aki már egy büntetést kapott, és a leginkább súlyos helyzetben lévő államoktól vonjuk meg a strukturális államok pénzeszközeit. Van itt a 23-as cikkben egy további inkongruencia, ugyanis a 23-as cikk olyan elveken alapszik, amelyek uh, ugye a GDP és az adósságot arányítják, ezt az arányt veszi figyelembe. Ám a adósság, az államadósság során azt látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek kivonhatják magukat ezen kötelezettség alul, már pedig a 23-as cikk nem az országokat sújtaná, hanem a régiókat akik lehet, hogy nagyszerűen használják fel a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, de tehjükre egy olyan tagállamban vannak, akik, aki nem jól gazdálkodik. Tehát ezt a paradoxont ki kell emelni. Van itt egy még egy és egyben utolsó észrevétel, amelyre fel szeretnénk hívni a szövegben mindenki figyelmét. Ez pedig a következő az újraprogramozása, szerződések új programozása olyan administratív terhekkel jár, amelyek minden, amelyeket a régiókra és a helyhatóságokra kényszerítenek rá, és voltak éppen ezzel további nehéz helyzetbe sodorják őket. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes volna ezen a ponton is elgondolkozni. Ne ismételjük meg azokat a hibákat, amelyeket már korábban elkövettünk, mégpedig úgy, hogy az eleve nehéz helyzetben lévő helyzeteket még nehezebb helyzetbe taszítjuk e pénzeszközök nem folyésításával. Elég nehéz helyzetbe sodortuk a takarékossági intézkedésekkel ezeket az országokat. Tegyük számukra lehetővé, hogy legalább a kohéziós alap pénzeivel elérjük a kohéziós politika céljait. Köszönöm. Mille grazie. Köszönöm szépen. Nincs további hozzászólás. Mivel ez saját kezdeményezésű jelentés a Régi Bizottság részéről, és ehhez csak véleményt nyilvánítunk, nem gondolom, hogy az Európai Bizottság szeretne hozzászólni, legalábbis nem jelentkezett senki. Szeretne valamit mondani? Tessék? Igen, nagyon gyorsan. Köszönöm szépen a, köz- a különböző hozzászólásokat a jelentéstevőtől, az árnyék jelentéstevőktől néhány megjegyzésünk azért lenne. Az első az az, hogy tisztázni kell, hogy a közlemény csak a 23-as cikk első részre vonatkozik, tehát a 6-tól a 26-os módosításig. Ez tükrözi az Európai Bizottság által elfogadott véleményt 2013. december 20-ig, ez az első tisztázás, nem az egész 23-as cikkről van szó, hanem a hat első bekezdésről. Másodszor szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, hogy a stabilitást prioritásnak tekintjük a túl gyakori programozással szemben. A partnerségi megállapodások és ezek a projektek a legutóbbi országspecifikus ajánlásokhoz kell, hogy igazodjanak elsődlegesen, másodszor pedig, már mint ahogy említésre került, el kell kerülni az administratív terheket, amelyek összekapcsolódnának ezzel a kéréssel. Harmadszor pedig hangsúlyozni szeretnénk, hogy a gazdasági és a szociális hatásokat figyelembe fogjuk venni, mégpedig az alapok esetleges felfüggesztésével. A közlemény arról szól, hogy a felfüggesztésnek arányosnak kell lennie, és a tagállam gazdasági és társadalmi helyzetét figyelembe vesszük. Mindez el kell mondanom, hogy e, ez az enyhítő e, tényezőket is figyelembe veszi. A hasonló enyhítő tényezőket figyelembe kell venni, tehát a felfüggesztés esetén. E, a minimálisra kell szorítani a változásokat, módosításokat az adminisztratív terhek miatt is. Végül pedig szeretném tisztázni az, hogy az Európai Parlament szerepéről miért nem szól a közlemény? Azért, mert a közleményben, amelyet az Európai Bizottság elfogadott 2013. decemberében, az Európai Parlament szerepe nem ö, volt eleme ennek a közleménynek. Köszönöm szépen. Akkor most visszadom a szót a jelentéstevőnek. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé egyetértünk abban, hogy fegyelmezett és hatékony megközelítésre van szükség, és szociálisan felelős megközelítésre. Mindent meg kell tennünk a regionális fejlődés érdekében. Véleményem szerint el kell kerülnünk az extrém helyzeteket, nem akarjuk az egyes országokat büntetni, amelyeknek amúgy is szerkezeti problémáik vannak hanem inkább segítenünk kell nekik, hogy hatékonyabbak legyenek, és ki tudjanak teljesít, teljesedni. Görögországból érkező képviselőként elmondhatom, hogy elég sok tapasztalatunk van ebben, és most fizetjük meg az elmúlt évek árát. A másik oldalon pedig bizonyos kritériumokat meg kell határozni. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság megközelítése többé-kevésbé korrekt abban az értelemben, hogy értékelési kritériumokat kell meghatározni, de közben arra is oda kell figyelni, hogy ne legyen több probléma, mint amit meg akarunk oldani. Tehát a probléma megoldással ne generáljunk újabb problémákat. E, megpróbálhatunk tehát kompromisszumra jutni, ezt leírni, ez nem fog mindenkit kielégíteni, de véleményem szerint a legtöbb kollega összességében elégedett lehet, anélkül, hogy az irány szem előtt évesztenénk. Köszönöm szépen, mondja az elnök görögül. A szavazás június 25-én lesz, a Regi Szakbizottság pedig a jelentését júliusban fogadja majd el, és aztán összekerül ez a plenárisra. Az utolsó napi rendi pont az Európai Unió általános költségvetése, 2016-os pénzügyi év, Azt hiszem, hogy először is meg kellene találnunk a jelentéstevőt, akit néhány másodperce még láttam, de most elment. Is anyone I... He's coming now. Jön, jön. Firstly, we would like to give you the floor. Először önnek adnám meg a szót, hogy egy rövid bevezetét tartson az általános iránymutatásokkal kapcsolatban, és aztán az ECON vitára kerül sor, és Péter Simon a jelentéstevőnk is hozzászól. Fernández úr, köszönöm szépen! Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az iránymutatásokat már elfogadtuk a költségvetésre vonatkozóan, március 11-én a plenáris ülésen, foglalkoztatás, vállalkozás, vállalkozási szellem, e, ezeknek a támogatása szerepel ebben, belső szolidaritás, sem szabad elfelejteni, kohéziós politika. E, a kohéziós politika a 3E támogatásában e, és segítségünkre van, és az külső szolidaritást sem szabad elfelejteni, nem szabad elfelejteni, hogy mi történik Európa határain, bevándorlás és biztonság. Nagyon fontos a kompromisszumok tiszteletben tartása, az előrendszetok tiszteletben tartása és a kötelezettségvállások tiszteletben tartása. Ne felejtsük el, hogy elfogadtuk a 2014-től 2020-ig tartó MFF-et, és lehetőségünk volt arra, hogy első alkalommal a felem használt marsokat felhasználjuk. A globális marsokról beszélek. Ennek hatása van a foglalkoztatásra természetesen, azt védjük, támogatjuk. Az egy a rub fejezet, a fiatalok munkatalálása, ezek prioritások. Június 23-án a büdzsében szavazunk a trilógus mandátumáról, aztán júliusban a plenárison, szeptember 3-áig lehet benyújtani költségvetési módosításokat, szeptember közepén fogadjuk el az októberi állásfoglalás tervezetét, aztán október 11-12-én költségvetési szavazás az állásfoglalásról, és október és november elején pedig a további módosítások. Pozitív a hozzáállás az ECON részéről. Az ECON osztja a az FC-vel kapcsolatos munkát. Az FC-nek fontos költségvetési hatása lesz a Horizon 2020 és a Connecting Europe Facilities-ből kerül el pénz az FC-hez. Azonban igyekszünk csökkenteni az EFSZ-nek a negatív hatását, vagy pénzcsökkentő hatását ezekre a programokra. Aztán egy program, amely a, vál, a foglalkoztatás, vállalkozás és vállalkozás szellemet támogatja. Aztán van egy kérdés, amely inkább az ECO-hoz kapcsolódik, és a felügyeleti ügynökségekhez, EIOPA, ESMA, stb. Az EMA és az ESMA-val kapcsolatban növekedésről számolhatunk be, ezek jelentős növekedések 22,2% az EMA-ra, ESMA-val kapcsolatban 25,7%-os növekedés, és emellett felmerül annak a lehetősége, hogy kísérleti projektek és előkészítő intézkedéseket fogadjon, fogadjunk el, nem volt nagy mars az egy A fejezetben, de mégis akkor a mars, hogy lehetővé teszi a kísérleti projektek eh, javaslatát és az előkészítő intézkedésekről szóló javaslatok benyújtását. Ezek a kulcsfontosságú üzenetek természetesen, ami a programokat eh, illeti, ezek a költségvetési tervezetben szerepelnek, ezek 2015 hez képest növekednek. Ne felejtsük el, hogy ez az Európai Bizottság javaslata, a tanács a saját olvasatát majd lefolytatja. A tanácsból gyakran a legrosszabbra kell számítani, amikor ö, a tanács olvasatára sor kerül. A mi prioritásaink világosak, Ezeket az információkat szeretném tehát átadni, de emellett szeretném meghallgatni az önök véleményét és javaslatait. Köszönöm szépen! Megadom a szót Péter Simonnak, aki a mi jelentéstevőnk, és megosztja önnel az álláspontunkat. Köszönöm szépen! A, az elnök úrnak és a jelentéstevőnek. Én egy dologra szeretnék koncentrálni, ami az ECON számára nagyon fontosan említette a három ügynökséget, de ne felejtsük el az Európai Bizottsági Szolgálatok finanszírozását, amelyek a mi témáinkkal foglalkoznak. Az itt megemlített EBA, EJOBA, ESMA, de az Európai Bizottsági Szolgálatoktól is azt halljuk, hogy az ügynökségek esetében javasolt növelések ellenére még mindig nem elegendő ez a költségvetés a személyzet finanszírozására. 25%-os növekedést javasolnak önök, ezt olvastuk, de még ez sem elegendő az alapfeladatok ellátására sem. Én nem verifikáltam ezeket az információkat, ezért mégiscsak rémisztő ez. Sok tör, jogszabály született, három ügynökséget indítottunk el, de hogyha ezek ilyen hatalmas pénzösszeg növekedés mellett sem tudják a feladatokat ellátni, és a munkatársi állományt olyan szintre emelni, hogy megfeleljenek a feladataiknak. Hogyha ez így van, akkor valami nagyon nem működik az Európai Bizottságnál. Aztán az Európai Bizottság ráadásul ennek a bizottság költségvetése csökken a személyzeti kiadások miatt csökkenteni kell a munkatársi állományt. Hallottam a bizottság részéről, hogy mennyire hálásak az európai szakszervezetnek, hogy a McDonald's ügyét így feldolgozták. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy mint a szerződés őrzői ezt a feladatot nem tudták volna elvégezni, mint amit a szakszervezetek tettek. De hát nem hagyatkozhatunk arra, hogy nem kormányzati szervezetek, vagy szakszervezetek, vagy harmadik felek azt a munkát végzik, amelyet az Európai Bizottságnak vagy az általa létrehozott ügynökségeknek kellene végezni. Ezért kérdezem még egyszer, ez egy olyan pont, egy olyan dolog, amit az elmúlt elkövetkezendő hónapokban e, még fel kell vetni, nyilván újságírók is felvetik majd. Kérdezem tehát, hogy ami a személyzet ügyeket illeti, a költségvetési kérdéseket, a, a, a munkatársi állomány kérdéseket, hasonló benyomása van-e, mint nekünk? Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen Péternek a bevezetőt. Ez bizonyos kérdéseket generál. Természetesen még szeptember előtt meg lesz erre a válasz. Néppárt Pablo Szárba, Dárius Rozáté van a, jelen, a listámon, de nincs itt. A néppárt nevében? Igen, igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Öm, osztok sok mindent, amit Simon úr mondott. Az Európai Központi Bank elnöke is hasonlóképpen nyilatkozott, főleg arról van itt szó, hogy mindenképpen előre kell lépni a gazdaság és valuna unió területén, hogy ahhoz, hogy ez középhosszú távon megtörténhessen, megtörténhessen rövid távú intézkedéseket kell hozni hogy az ügynökségek a feladataikat végezni tudják, hogy megfelelően fel legyenek készülve, és fel legyenek vértezve munkatársi állományjal és pénzügyi eszközökkel, költségvetéssel, ezt szerettem volna világosá tenni. Köszönöm szépen, folytatjuk az EKR-rel, Spirkorúon először. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen raportti, jonka parissa Köszönöm szépen. Ez az első jelentés, amelynek során részt veszek az ECR elnyék jelentéstevőjeként a jelentés kidolgozásának az Európai Parlamentben. Szeretnék eh, köszönetet mondani a kollégáimnak, hogy bizalmat helyeztek belém. Az ECR frakció a költségvetés tekintetében hatékonyságot szeretne, fegyelmet szeretne elérni. Mi nem hisszük azt, hogy a költségvetésnek nagyobbnak és nagyobbnak kell lennie, ez nem fog jobb eredményre vezetni, főként akkor, amikor a nemzeti parlamentek csökkentik a saját költségvetésüket, az EU-nak is hasonló módon kellene eljárnia. Reméljük, hogy a 2016-os költségvetés lesz az első konkrét példája annak, hogy az Európai Unió hogyan lesz nagy a nagy dolgokban, és, és kicsi a kis dolgokban vagyis a költségvetésnek segítenie kell a tagállamokat abban, hogy a strukturális problémáikat megoldják, és gondolni kell az elveszített versenyképességre is. Szeretnénk a bizottságot emlékeztetni arra is, hogy mi történt 2010-ben a költségvetéssel. Konkrét hozzáadott értékre van szükség, a hozzáadott érték elvét meg kell őrizni. Úgy véljük, hogy a költségvetésnek tiszteletben kell tartania a szubszidiaritást is a lehető legjobb módon. Az ECR fontosnak tartja azt az értékelést, amit a pénzügyi tanulmányal végeztek el, viszont ezeknek kiegészítő jellegűnek kell lenniük a nemzeti tanulmányokkal szemben, hogy ne legyen megkettőzött munka. A nemzeti hatóságoknak kevesebb hatással kell lenniük, és amikor a stratégiai befektetésekről van szó, akkor szoros együttműködésre van szükség az ECR más kollégákkal és a különböző szabadságokban. Mindenképpen várom az együttműködést a különböző kollégákkal. Thank you very much, and uh, now I give the floor. Köszönöm szépen, most pedig a liberálisok nevében Nils Torvalds következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és ismételten angolul folytatom. Először is a Költségvetési Szakbizottság szempontjából szerintem nem lehetett volna jobb jelentéstevőt találni, mint José Manuel, hiszen ő ismeri a költségvetést kívülről belülről, tehát szerintem nem lesz semmilyen problémánk ilyen szempontból. Egy rövid megjegyzésem lenne a a ügynökségekkel kapcsolatban. Egy évvel ezelőtt is erről vitáztunk, ha nem tévedek, akkor a költségvetésüket növeltük 2015-ben, de vannak bizonyos problémák, mert eh, szükségük van több munkatársra, jó munkatársakra lenne szükségük, és jó lenne, hogyha egyfajta értékelést kaphattánk arról, hogy hány mennyi jó, eh, hogy mennyi eh, jó munkatársat sikerült felvenniük. Jobban megérthetnénk azt, hogy mire is van szükségük a következő években. Egy rövid megjegyzésem lenne az én szemszögemből, szemszögemből ez egy nagyon tipikus politikai probléma. Hogyha szemre veszük a különböző prioritásokat, akkor azt láthatjuk, hogy megpróbáljuk csökkenteni a költségvetést, de hogyha megpróbálunk őszintének lenni, akkor azt láthatjuk, hogy ha valamit a listára helyezünk, akkor talán csökkenteni kell a kiadásokat is, mert máskülönben ugyanabban a helyzetbe kerülünk, mint néhány tagállamunk, ahol már nem kiegyensúlyozott a költségvetés, és mi ezt nem szeretnénk. Ennyit szerettem volna elmondani a részemről. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig a zöldek nevében Sven Gigold kap szót. Már én következem? Általában a baloldal szokott először jönni, nem? Elnök, hát az én listámon ön áll. Én csak a listámat követem, a titkárság adta ezt a listát. Hát, hogyha a listát a titkárságtól érkezett, akkor az biztos, hogy helyes. Kedves kollégák, néhány specifikus kérdést szeretnék felvetni Tehát nagyon fontos az, hogy különböző kiigazítást történjen a költségvetésben. Az iópai levele valóban aggodalomra ad okot, és sokat segíthetne az, hogyha lenne a, egy közös bizottság, és közös véleményt lehetne erről formálni a különböző ügynökségek részéről. Másodszorban az is fontos, hogy amikor a költségvetésről beszélünk, akkor bizonyos problémás fejlődést vessünk fel. Én most nem az IOPA-ról beszélek, mert ott nincsen sok jogkotási jogkör, hatáskör jelenleg, de az ESMA esetében azt látjuk, hogy az Európai Parlament csapata, amit Felber úr vezet, most ezt a delegációt nem igazán jól kezelték, és azt láthatjuk, hogyha a felügyeleti szervben a bizonyos pozícióba kerülnek, és mi csak utánuk következünk, akkor nem igazán akarják a parlamentet figyelembe venni. Ugyanilyen vitáink voltak az EMA-val és nem volt túlságosan könnyű, hogy finoman fogalmazzak, ehm, megfogalmazni az aggájainkat. Tehát lehet, hogy kihasználhatnánk ezt az alkalmat arra, hogy beszéljünk arra, hogyan lehetne jól bevonni bennünket is a jogatási folyamatba, és a legutolsó pontként akár tartalékba helyezhetnénk a költségvetést, ha semmi más nem segít. Az Eurostat, amikor én jelentéstevő voltam ebben a kérdésben, akkor minőségi kérdéseket is felvetettem, illetve minőségi problémákat is felvetettem a statisztikákkal kapcsolatban, és nem régebben beszéltünk a 2020-as prétásokról. Ez nagyon fontos az Európai Unió szempontjából, és mindig vannak olyan adatok, 2013 esetében, amikor a hat fő indikátor nem elérhető. Tehát a kérdés az az, hogy az Eurostat miért nem képes olyan statisztikákat előállítani, amelyel valóban képesek vagyunk az Európai Uniót a helyes irányba terelni számos indikátor, hogyha megnézzük a titkársági közleményt, akkor azt látjuk, hogy számos indikátor nem elérhető, és szerintem mindenképpen beszélni kell erről a minőségi problémáról az Eurostatnál. A bizottsághoz fordulva az EFRA költségvetése és az SP költségvetése itt eh, nagy növekedést irányoztak elő, és kicsit meg is lepődtem ezen, mert eh, amikor az ISB-ről van szó, akkor tudjuk, hogy az irányító testület nem demokratikusan lett megválasztva, és az európaiakat sem demokratikusan választották meg ebben a testületben. Igazából eh, ők toborozzák az embereiket, és ők fő, eh, fontos globális tanulókat fogalmaznak meg a számviták kapcsán. Tehát a kérdésem az, hogy miért irányoztak elő egy ekkora növekedést, és hogyan tudja a bizottság elérni azt, hogy nagyon nagyon demokratikus elf ebben a testületben. Amit Péter Simon elmondott arról, hogy nagyobb kapacitásra van szükség adóügyekben. Létezik a fiskális program, amely az együttműködésen alapul az adótestületek között, egyre több a közös ellenőrzés határokon átnyúlóan, akkor, amikor adózásról van szó. Szerintem még többet lehetne tenni ezen a területen, és egyetértek abban, hogy nem szabad egyszerűen csak a szakszervezetekre támaszkodnunk, hogy ők vizsgálják meg azt, hogy a McDonald'snak milyen adó problémái vannak. Ez azt mutatja egyértelműen, hogy nincsen eszközünk, és hogyha nem tudunk, és jó lenne, ha valamit létrehoznánk ezzel kapcsolatban. Egy kísérleti projektet indítottunk el, és lehet, hogy be lehetne bevonni további elemeket. Várom a bizottság véleményét arról, hogy a mi költségvetési elkülönítésünket is ö, növelje. Tehát várom a, várom a bizottság válaszait. Köszönöm szépen! Elnézést. A listát követően nem akartam önt előrehozni, mert nem ez volt a célom. Elnézést. Miguel Alpen Crespo következik. Nem, nem olyan szörnyű ez, hogy lemaradtam. Köszönöm, elnök úr. Nem értünk egyet a Juncker tervvel szembeni pozitív hozzáállással. A költségvetés, hogyha ez meg akar felelni az európai válságnak, akkor nagyon fontos azt, hogy megnézzük, hogyan hajtják ezt végre. Ki fogja majd a befektetés gyümölcseit leratni? a befektetések nagy része a multikhoz fog kerülni. A 2020, 2020 a Kozme, például a Kozmét vegyük, úgy gondolom, hogy ezt tovább kell erősíteni, és végezetül egy szociális gazdaságra kell törekedni, hogy az állami szektor, a társadalom láthassa ennek az előnyét. Nagyon fontos a megfelelő munka, a szociális kohézió. Tehát ezekre a programokra kell a hangsúlyt helyezni. Itt van például a munka, fiatalok munkanélkülisége. Itt is megfelelő támogatásra van szükség azon országok esetében, ahol nagyon magas arányú a fiatalok munkanélkülisége. Azért van erre szükség, hogy megfelelő munkát találjanak a fiatalok, tapasztalatot gyűjthessenek, mert jelen esetben zárva vannak az ajtók a fiatalok előtt. Botrányosnak tartjuk azt, hogy egyre több hogy egyre, egyre eh, kevesebb az európai védőháló, főként most láthatjuk, hogy mekkora a menekült áradat, nem tudok megfelelő támogatást adni az embereknek, bevonó, inkluzív, humánus politikára van szükség. A mezőgazdaság, a környezet védelem területén és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire felelnek meg a politikák a céloknak, vagy itt csak pénzeket adunk a nagy cégeknek. A saját források kérdése. ez egy olyan modell, amely kevesebb bevétellel jár. Hogyha folytatjuk a jelenlegi politikákat, a jelenlegi adópolitikákat, hogyha a fiskális dömping valósul meg, akkor nem fogjuk elérni a céljainkat. kal kívánjuk csökkenteni az európai intézményeken belül dolgozók számát, de ezzel lehet, hogy nem sikerül elérni majd a céljainkat. Uh, thank you, Mr. Deputy Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Fernandez úr hozzá szólását. Meg vagyok arról győződve, hogy ön um, valóban jól fogja őrizni a költségvetés érdekeit. És én is ügyelni fogok arra, hogy mi történik, és figyelemmel kísérem majd Simon úr munkálkodását. Nagyon fontos az is egyetemű az, hogy a parlamentnek nagy aggájai vannak két tényezővel kapcsolatban. Az egyik az, az állampolgárok kérdése, másodszorban pedig az, hogy nekünk is felelősnek kell lennünk a költségvetésekkel kapcsolatban az adófizetők pénzét illetően, hiszen ők támogatják ezeket a projekteket. Mi mindenképpen nyomon követjük mindezt, látni kell azt, hogy mi történik a támogatással, biztosítani kell a jó költségvetési végrehajtást a projektek kapcsán. Az ISIS és a európai közkezelő szervezetek is szeretnék növelni a kérdésokat, de a szubszidítás nagyon fontos. Vannak szervezetek, például nálunk is nagyon szigorú szervek vannak, ők is vállalhatnának olyan szerepeket, amelyekre lehetne kerülni a megkettőződést, biztosítani kell azt, hogy a parlament költségvetése a lehető legalacsonyabb szintjén maradjon. Még egyszer, elnök úr, ezek voltak az előzetes megjegyzéseim, és mindenképpen érdekel figyeljük ezt a folyamatot. Köszönöm szépen. Akkor minden politikai frakciót meghallgattunk, és Maletics kollega kért szót. Köszönöm szépen, tényleg csak röviden mondom, hogy az ekomban bennünket foglalkoztat mindenfajta költségvetésről összefüggő kérdés. De persze a jó gazdaság irányítás kérdése is, és minden szempont, mely ezzel összefügg. A jó gazdaság irányítás egyik alapfeltétele a megfelelő időben való kifizetés és a tisztességes, korrekt pénzügyi igazgatás és a korrekt pénzügyi igazgatáshoz hozzátartozik, hogy az egyes költségvetési tételek elköltését eh, megfelelően ellenőrizzük, ide tartozik a számvitel, a statisztika, a fiskális, a Herkules és a többi program kezelése, működtetése. Látnunk kell, hogy a programok alkalmazása előre haladott-e vagy sem, ami pedig a megfelelő időben való kifizetést illeti, úgy gondolom, hogy az ecom a késedelmes kormányokra is figyelni kell, hiszen ez a késedelem negatív kihatással van. Likviditási problémákat okozhat a tagállamokban, és ez nem csak a régió, hanem más programokban is problémát jelenthet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadó nem kéri a szót, hiszen Hozé Manuel, még kéred a szót? Meg szeretném köszönni e, mindezt, folytatjuk a munkát, és persze a bizottság e, bemutatja a tervezés, tervezetét, és világos, hogy ez egy eh, kis költségvetés, a GDP 1%-e, de ugyanakkor ezzel mégis hatalmas munkát lehet elvégezni, hatalmas eredményeket lehet elérni. Most 28 tagállamot számlál az Európai Unió. De egy sor új feladatot is ellátunk. Új ügynökségek álltak föl, a költségvetés azonban továbbra is csak a GDP 1%-ának tehetőt ki. Éppen ezért az a feladatunk, hogy minél hatékonyabban dolgozzunk. A kompromisszumok betartása azt jelenti, hogy a pénzügyi kereteket is betartsuk, és természetesen az ügynökségeknek rendelkezniük kell az a megfelelő eszközökkel, azért, hogy az ellátandó célnak megfeleljenek és hatékonyan tudjanak dolgozni. Mint mindig, természetesen együtt fogunk most is működni. Itt az ekomban a célunk az, hogy a legjobb költségvetés sikerüljön kialakítani. Az ezzel összefüggő programok, az ügynökségek, programja is megvizsgálandó, és persze a fiskális program is fontos szerepet játszik a megfelelős jó igazgatásban. Nagyon fontos tehát, hogy a kifizetési előirányzatokat is ellenőrizzük. Köszönöm szépen még egyszer a munkát, amelyet idáig végeztünk e témában. Természetesen a háromoldalú tárgyalásokban, a triadógusban is fontos munka áll előttünk, és szorosan együtt fogunk működni. E, és ezzel igyekszünk e, a polgárokhoz közelebb kerülni, és köszönöm az ECON bizottságnak is az együttműködést. Köszönöm. We have the next exchange of views on that report on the 15th... Július 15-16-án cserélünk eszmét, és a módosítók benyújtásának határideje pedig július 30-a déli 12 óra. Mielőtt mindenkinek ütne a szabadságolás órája, aztán pedig az szeptember 33-i elkönülésen szavazunk utána pedig eljuttatjuk a Költségvetési Szakbizottsághoz a véleményünket a plenárison, pedig a második októberi plenárison, mégpedig október 28-án szavazunk erről a jelentésről. A bizottság nem kért szót, én nem is láttam, hogy itt ülne a bizottságtól bárki, csak jelezni szeretném a jegyzőkönyvbe, hogy a bizottság nem követte nyomon ezt a vitát, a költségvetésről szóló vitát, hogy is mondjam, ez meglehetősen szokatlan. Valóban lejegyezzük ezt a jegyzőkönyvbe. Rendben van, akkor már lezár, bezárjuk az ülést, holnap 9-kor találkozunk.